Buon pomeriggio, credo che possiamo cominciare. Kezdjük el az ülésünket. Akkor is, hogyha kevesen vagyunk itt. Nagyon fontos témával kezdjük. Roberto Viola itt van körünkben a Connect főigazgatóság képviseletében örülünk annak, hogy beszélhetünk a Wi-Fi Európának platformról, a Wi-Fi for EU platformról. Szorinyó kollégával dolgoztunk együtt ezen, nagyon fontos ez a program. Azért mondom ezt, mert ez nagy érdeklődésre tart számot az önkormányzatoknál, nagyon sok kérdés érkezett ez irányába. Azt kérdezték, hogy hogyan fog fejlődni majd ez a program. A tegnapi előadás után már nagyon nagy siker övezte ezt a programot, és ezért örülünk annak, hogy most ez megvalósul, és persze szeretnénk mi is részt venni ezen program beindításában. Köszönöm a Viola úrnak és a munkatársainak ezt az egész munkát, és egy pár percben most ő bemutatja ezt a platformot. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, számomra és kollégáim számára öröm az, hogy itt lehetünk és beszélhetünk a valóságról. Eddig arról beszéltünk, hogy beindítjuk ezt a programot, és most már tényleg ez beindult. Mm, hadd bocsássak előre egy dolgot, amely tényleg nagyon nagy eh, hatással járt eh, ránk. Tegnap indítottuk be a platformot, 1200 önkormányzat regisztrált már az első nap, és ma, miért idejöttem volna, megkérdeztem, hogy hogy állunk, és már 4200 önkormányzat regisztrált. Ha figyelembe vesszük azt, hogy 88 ezer 000 eh, önkormányzat van Európában, akkor 5% az összes önkormányzatnak Európában 24 óra alatt már regisztrált. Ez válasz azoknak, akik úgy gondolták, persze nem az parlamentje, akik a bizottság oldalán áll, és tényleg támogattak bennünket az első naptól kezdve, de voltak olyan hangok, akik azt mondták, hogy nincs erre szükség, nem lesz ez siker, nem fogja ez érdekelni az embereket. 24 óra alatt 4200 önkormányzat regisztrált, ezen kívül kb. 1000 wifi szolgáltató is regisztrált. Köszönöm a parlamentnek a támogatást, és persze igaz az, hogy időbe telt, hogy sikerült létrehoznunk ezt a portált hiszen ez volt az első alkalom, hogy a bizottság valami ilyesmit szervezett. Soha nem volt hasonló kezdeményezés. A rendszerünket, a, az IT rendszert is frissíteni kellett ennek érdekében. Novemberben kezdtük meg a CEF rendelet módosítását, és novembertől kezdve minden nap ezzel foglalkoztunk a kollégáimmal, és az ügynökség, az INEA is ezzel foglalkozott. Most azonban már elkészültünk. Még egy dolog, amit szerettem volna elmondani, a rendszer úgy fog működni, hogy még több szolgáltatást fogunk, még több funkciót hozzáadni ehhez. EU költségvetéssel támogatjuk ugye az önkormányzatokat, és 120 eh, millió euróból is megtehetjük ezt, amit elkülönítettünk a Wi-Fi for Europe számára ebben a pénzügyi keretben, de már a következő pénzügyi keretre gondolunk, és arra, hogy hogyan lehetne kiterjeszteni ezt és persze itt várjuk már az önök visszajelzését is, illetve az önkormányzatok visszajelzését. Lenne egy kis videónk is, elnök asszony, amit megmutatnánk, ha lehet. I Úgy gondolom, hogy néha a képek jobbak, mint a szavak. Hadd zárjam azzal, hogy látván azt, hogy mit történik manapság, ez a wifi hálózat tényleg az állampolgárokat tiszteletben ö, tartja, semmilyen személyes adatot nem kell megadnia az állampolgároknak, ingyenesek ezek a, ez az adatforgalom, ezt sem szabad elfelejteni. Ami pedig az érintettek visszajelzését, illeti főként az önkormányzatokért, ők nagyon lelkesek. Jó lenne, hogyha sikerülne ezt összekapcsolni a nemzeti wifi kezdeményezésekkel, ezt már megkezdtük, ennek a kidolgozását, a portugál, illetve az olasz hatóságokkal, német hatóságokkal, és más hatóságok is hajlandóak a struktúrált párbeszédre. A 120 millióval már sikerült így egy koordinált megközelítést alkalmaznunk. Nem tudom, elnök asszony, hogy kívánnak-e hallani a végrehajtásról, amiről a kollégám fog beszámolni. Igen? Mr. Whelan, Director and responsible for the Wi-Fi at the... Thank you, uh, Madam Chair, Honourable members. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Nem fogok sokat hozzátenni ahhoz, amit már hallhattunk és láthattunk. Szerintem a legfontosabb, amire koncentrálnunk kell a végrehajtás során, az itt megpróbáltuk lehet ugyanannyira tenni a végrehajtást, mint ahogy azt láthattuk a videón is, hogy mindenki ugyanígy mosolyogjon, mint ebben a kisfilmben. Ez a tegnapi beindítás az előzetes regisztrációval és a május 15-i időpont erre számtuk a legtöbb számítógépes és intellektuális erőforrásunkat. Persze voltak még kisebb problémák, de a rendszer hatékonyan működik. A parlament számára fontos volt az, hogy az, aki elsőként érkezik, az kaphat elsőként ilyen összeköttetést, és nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen a földrajzi e, variáció is. Van egy minimum számú voucher tagállamonként 50, és azt is e, e, biztosítjuk, hogy ne legyen az, hogy 800-nál több voucher kapjon egy tagállam az első körben. Tehát ezáltal próbáljuk elérni azt, hogy ne legyen egy adott tagállamra túlzott koncentráció. És tényleg szeretnénk elérni azt, hogy tényleg Európa számára jöjjön létre ez a Wi-Fi hálózat. Ennek megkoronázása az lesz, amikor majd ezen hálózaton belül, illetve a partner hálózatokon belül is lehetséges lesz a, a roaming, és sokkal nehezebb számítástechnikai szempontból, de majd ezt is sikerül végrehajtanunk a következő évek során, amikor majd beindul a rendszer, és amikor az első voucherek már az igazi installációkhoz vezetnek. A költségvetés 6-8 ezer önkormányzatra lesz elég. Tudjuk, hogy 24 óra alatt már a, ennek a fele jelentkezett. Bízunk abban, hogy sikerül majd előre haladnunk annak irányába, hogy le, létrehozzuk azt, amit az Európai Parlament akart, és amit megszavazott. Köszönöm szépen. Grazie, siamo tutti molto contenti del suo... Köszönöm szépen. Nagyon örülünk a kezdeményezés sikerének, és reméljük, hogy terjedni is fog. Most Szorinyó kollégának szeretné megedni a szót, aki nagyon aktív jelentéstevő koordinátorok előtt önnek adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, kellemes délután kívánok mindenkinek. Tegnap jelentős nap volt. A téma előadójának vörösbetűs nap, de azért egy kicsit vegyesek az érzelmeim. Miért? Végül is annyira nem lett ünnepnap számomra ez. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a kezdeményezés politikai és jelképes szempontból is. Hogyha valakiben még mindig voltak kétségek, az, hogy 4200-an jelentkeztek az első napon, már ez megszüntethetné a kétségeket. Ez csodálatos eredmény jogilag tekintve is, és köszönöm az előadóknak, hogy ilyen gyorsan kialakították a javaslatot. A három oldalú egyeztetésben is együttműködött a tanács, a bizottság és a mi szakbizottságunk, és a trialóguson derültek ki nagyon kreatív megoldások, és egyetlen trialógus találkozón sikerült megoldanunk valamit, ami korábban kudarcot vallott. Nagyon nagy elvárások keletkeztek a tagállamokban, az állampolgárokban. Miért? Azt mondtuk, hogy pragmatikus és egyszerű, gyors hozzáférés biztosítunk utalványok segítségével. Nem látom be, hogy miért van szükség 18 hónapra a, az installációhoz, amikor 15 ezer euró áll ehhez rendelkezésre. Én ezt egyszerűen nem értem. A technológia nagyon gyorsan változik, az ár 20 ezerről 15 ezerre csökkent, mióta megkezdtük a projekt kidolgozását. Egységes azonosítási rendszerben működhet mindez, ahogyan ez a csodás videóval is magyarázta. A videón láttuk, hogy hogyan működik ez, de még csak a regisztrációs portál működik, a többi még egyáltalán nem hozzáférhető. Éppen ezért gratulálok, nagyon örülök, hogy a regisztráció megkezdődhetett. Annak is nagyon örülök, hogy 2000, 4200 önkormányzat jelentkezett. Májustól lehet elkezdeni kiépíteni a technológiát, de ez nem egy hozzáférési program, hanem egy hozzáférés finanszírozási program európai templéttel, sablonnal és a diverzitást figyelembe véve. Nagyon egyértelmű volt ez a videó, ezt még ki kell építeni, nem hagyhatjuk cserben a reménybeli felhasználókat. Az eddigi munkát elvégeztük, és remélhetőleg a jövőben még több ilyen program lesz. Hazámban bizonyos szervezetek a strukturális alapokon belül pénzt is áldoztak erre, és nagyon sok olyan hálózat van, amelyek szeretnének ebbe bekapcsolódni a true autentikációval, vagy azonosítással. Nagyon jó lenne, ha mi is ötödik generációs sebességgel dolgoznánk itt a parlamentben, nem pedig azzal, ami most rendelkezésünkre áll. Azt kell mondanom minden esetre, hogy köszönöm és gratulálok. Köszönöm. Köszönöm, Zorinyó úr. Nagyon őszinte volt, és nagyon egyértelműen fogalmazott. Az EPP nevében Bóni kolléga. Először is köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak magát a kezdeményezést, amelyet elindítottak egy ideje. Ez nagyon fontos, és köszönöm Carlos Orinyónak, aki előadója a témának. Beszéltünk már erről a megoldásról korábban sokat, és arról is, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni bizonyos megoldásokat és hozzáférhetőbbé tenni helyi szinten az önkormányzatok számára. Köszönöm ezt a nagyszerű kiinduló pontot. Nagyon jó, hogy ilyen sok önkormányzat jelezte szándékát és érdeklődését, hogy részt vegyen a programban. Köszönjük a részletes tájékoztatást a projekttel kapcsolatban és köszönjük ezt a filmet is. Nagyon jó promóció ez, de van két kérdésem. Először is, hogyan fogjuk értékelni ezeknek a projekteknek a végrehajtását a határidő lejárta után? Nagyon fontos tudni, többet tudni a végrehajtásról és a technikai paraméterekről, és arról, hogy ezek hogyan változtathatnak az emberek hozzáállásán és internet felhasználási készségüken, vagyis hogy készen álljanak használni ezeket az önkormányzati kapcsolatokat. Ami a jövőbeli tevékenységet illeti, 120 millió euró van erre a projektre, de most, hogy digitális kérdésekről egyeztetünk az európai költségvetés jövőjével kapcsolatosan, fel kell mérnünk ennek az értékét, mozgosító hatását. A helyi hatóságokat be tudjuk most ebbe vonni, hogy valami újdonságot elindítsanak, és az állampolgáraiknak új lehetőséget adjanak, ahogy Carlos elmondta, a jövőben a, a speciális technikai paraméterekről is beszélünk majd, az 5G-ről, ezeken a nyilvános tereken, és eltekintjük, hogy az Európai Parlament hogyan tudja támogatni ezeket a kezdeményezéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bóni kolléga Tereza Griffin kap szót. Köszönöm, Patricia. Csodálatos ez a projekt. A minőség azonban lényeges, és hogyha látszik, hogy milyen reakciót kaptunk az állampolgároktól, miután a roaming adatokat lecsökkentettük, igen, ez az emberek mindennapi életét érinti. A 4200 regisztráció nagyon jó eredmény, és örültem a videónak, amikor láttam, hogy nem csak férfi, hanem női polgármesterek is voltak, illetve hogy összekapcsolták ezt a programot az e egészségügyel, ami rendkívül fontos, mert egyre több ember lesz, aki az egészségügyi szolgáltatásokat digitális eszközökön keresztül fogja elérni, noha most még teljesen ki van rekesztve ezen szolgáltatások igénybevételéből. Ez az első jelentkezőt szolgáljuk ki először, ezzel azonban a nehezen elérhető régiókat, a szegény közösségeket nem érjük el. A távoli vidéki közösségeket sem. Nem lehetne egy olyan mechanizmus, amivel felmérnénk, hogy ki az, akit érdemes támogatni, és ki az, akit nem? Kollégámat hallottam, hogy az erőforrásokkal is vannak problémák. Tehát ha már a támogatások felét sikerült lekötni, akkor hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a költségvetés és a parlament támogatása a megfelelő emberekhez is eljut. És még visszatérve valamit az előttem szóló mondott, és Kalasz képviselő előtt szeretnék most fejet hajtani a munkáért, amit elvégzett a digitális területen, Portugáliában, a hozzáférés tekintetében. Az internet az embereknek kell, hogy elérhető legyen mindenkinek. Itt nem a dolgok internetéről van szó. Úgyhogy rendkívül fontos ez a munka, és Kalaszhoz hasonlóan a végrehajtási fázis engem is aggaszt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tereza, ezeket a megfigyelés megállapításokat. Az ALDE következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a prezentációt, mondja Terücska úr. A legfrissebb fejleményekről örülök, hogy tájékoztattak bennünket, és mint az egyik árnyék jelentéstevő, én is nagyon örülök annak, hogy végre beindult ez a projekt. Zolinyó kollégával egyetértek abban, hogy több időt vett ez igénybe, mint szerettük volna. Ez fölösleges felelősséget keresni, ez tény. Több mint négyezer, igen, ez egy szép szám. És valóban igazolja azt, hogy ez egy érdemes kezdeményezés volt attól féltünk, hogy nem fognak erről tudni az emberek, és nem fognak cselekedni, és ez megcáfolt, a tapasztalat megcáfolt ezt a félelmet. Azonban több ezer olyan önkormányzat is van, akik sajnos csalódni fognak. Az Európai Bizottság és a mi közleményeink ezért is nagyon fontosak, hogy lesznek olyan önkormányzatok, akik azt gondolják, hogy ők nagyon is joggal pályáztak, és mégsem kapják meg a támogatást. Nehogy a, a sikert nem feltétlenül a számokon tudjuk lemérni. Még mindig azon mérjük le a sikert, hogy hányan jelentkeznek és mennyi pénzt tudunk allokálni. Azonban számomra az a lényeg, hogy milyen változást tudunk elérni ezzel a projekttel. Tehát kérem, hogy akkor jön vissza a szakbizottságunk elé, amikor mert a végrehajtásnak az eredményét is tudja értékelni. A parlamentben egy sor frakció és képviselő vonakodott, még én is azt mondtam, hogy ezt ösztönzőnek lehet tekinteni ahhoz, hogy a kultúrában, a politikai kultúrában és az emberek beállítottságában változást tudjunk elérni. Ezt a tagállamokban európai szintről nem mindig tudjuk elérni, és ez, ebben a tekintetben is nagyon jó ösztönző lenne ez a láthatóságunkat növelni. Nem csak egy átlagos digitális projektről van szó, hanem az lenne a lényege, hogy ez egy lavinát indítson be, és ne az legyen az eredmény, hogy a polgármesterek azt látják, hogy ja, hát mi hiába jelentkeztünk, nem kaptuk meg, már pedig a szomszéd megkapta. Én is ugyanazt akarom, mint a szomszéd. Ezt el kell kerülni, különben nem lesz európai hozzáadott értéke a programnak. Terezának igaza van, a roamingot azt európai szinten kellett elérnünk, hogy csökkentsék, de ez nemzeti szinten is zajlik ez a projekt. Úgyhogy itt van különbség a költségvetés növelésével nem oldjuk meg ezt a problémát. Mi is rossz jelzésnek látjuk azt, hogy ha, ha már csak azt nézzük, hogy hányan jelentkeztek, lesz étvágy arra, hogy folytassuk ezt a programot. Egyre többen akarják majd, hogy ők is kapjanak támogatást. De szerintem a program folytatásáról akkor tudunk majd vitázni, hogyha kapunk megfelelő értékelést arról, hogy az európai hozzáadott értéket jelentett. E, én nem a jelentkezések számában és az elköntött pénz mennyiségében mérném a siket, hanem abban, hogy milyen változtatást, változást tudtunk elérni a projekt révén. Nagyon sokan nyilván együttműködő hangulatban maradnak, de én még egyszer hangsúlyoznám, hogy szeretném a minőségi eredményeket látni, és majd utána fogok ö, azután leszek hajlandó a folytatásról vitázni. Köszönöm szépen. otis kolléga kapszód. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok az Európai Bizottság elelevő képviselőinek. Úgy gondolom, hogy nagyon pozitív ennek a programnak az elindítása, és köszönetet mondok Carlos Zurinyó úrnak, a jelentéstevőnknek is a munkájáért és az együttműködésért. A mi frakciónk, az Egyesült Európai Baloldal támogatta a kezdetektől kezdve ezt az Európai Uniós Wi-Fi kezdeményezést. Azonban számunkra a prioritás az, hogy segítsük különösen azokat a régiókat és tagállamokat, amelyek kevésbé fejlettek, a hegyvidékek, a határvidékek, a nehezen hozzáférhető térségek, például szigetek. Nagyon sok önkormányzat esetében megvannak a források arra, hogy saját maguk finanszírozzák a wifi-t. Kérem, magyar ezzel hogyan bizonyosodnak meg arról, hogy az alapok egy földrajzilag kiegyensúlyozott módon lesznek elosztva és milyen kritériumok alapján fogják maximalizálni a közjót, és hogyan fogják biztosítani azt, hogy a legtávolabb eső és legsérülékebb régiók is kapjanak wifi A 4000 jelentkező az összes tagállamból származik? Vagy vannak egyenlőtlenségek? A vitában is elhangzott többször, illetve az árnyék előadói üléseken, hogy van egy rendelet, amely azt mondja ki, hogy az első jelentkezőket szolgáljuk ki először. Ahhoz, hogy egy ilyen szabályt tisztességesen lehessen alkalmazni, arról is bizony, azt is biztosítanunk kell, hogy egyenlőek a játékszabályok. Mit tettek annak érdekében, hogy minden önkormányzatot tájékoztassanak erről a lehetőségről? És mit tettek, hogy segítsék őket, hogy támogatást nyújtsanak nekik? Hiszen nagyon sok olyan önkormányzat van, amelynek az eszközei sincsenek meg arra, hogy akár a jelentkezésnek az előkészítését megkezdjék. Hogyan tudunk segíteni mindenkinek, hogy jelentkezzen? Martin kolléga kapszott. Nekem csak egy nagyon alapvető kérdésem lenne, én is gratulálok a kezdeményezéshez, mert ez az összes Európai Uniós állampolgárnak lehetővé teszi, hogy információhoz jusson hozzá a digitális világon, ez nagyon jó dolog, de lenne egy kérdésem, egészségügyi, közegészségügyi pro- probléma. Ehhez nagyon sok antennára van szükség, és az elektromágneses hullámok mennyisége óriási mértékben meg fog változni. Van-e bármilyen tudományos uh, vizsgálat arra vonatkozóan, hogy ez hogyan fogja az európai állampolgárok egészségét érinteni. Köszönöm szépen. Több képviselő nem kért szót, úgyhogy visszaadom Viola és Vélen uraknak a szót, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Annyit tennék még hozzá, hogy nagyra értékelem, ami eddig történt, nagyon hasznos ez a lépés, és hát természetesen szeretnénk, hogy egyre jobb legyen a helyzet. Úgyhogy szeretnénk biztosítani azt, hogy jó irányba haladunk. Köszönöm. Akkor kérem, szóljanak hozzá a kérdésekhez. Uh, Köszönöm szépen önnek is, és a képviselőknek is, akik hozzászóltak. Megpróbálom abban a sorrendben megválaszolni a kérdéseket, ahogy azokat feltették. Először is Zorinyó úrnak mondom, hogy az ő elkötelezettsége, türelme nagymértékben motivál bennünket, és persze szerettük volna, hogyha a program akkor indult volna be, amikor azt publikálták a közlönyben, de csak novemberben kaptuk meg a közleményt arról, hogy fel lehet szabadítani ezt a pénzt, és ezt nem tudtuk megváltoztatni. A másik dolog, ez nem csak a portáról van szó, emögött van egy teljes szemtestechnikai rendszer, amelyel regisztrálni tudnak az önkormányzatok, tehát nagyon intenzív volt ez a munka. Persze az önök frusztrációja, mi frusztrációnk is, ugyanis mi is két hónap alatt szerettük volna ezt lebonyolítani, de nagyon összetett a dolog. Mi a jó hír? A jó hír az az, hogy most már ez létezik. Tehát most már ezt lehetővé tudjuk tenni az önkormányzatoknak. Persze a, a korlát itt a költségvetés. Most már tényleg, amit tettünk, az egy befektetés a jövőre nézve. 18 hónapot kaptunk, de ez a maximum, ami alatt végre kell hajtanunk a wifi-t, és így már Slick úrnak is válaszolok, hogyha egy első napon, az első napon nem elkész az önkormányzat a végrehajtásra, azért mert még nem ismerik ezt a technológiát, akkor persze több időt adunk nekik, de hogyha képesek ők egy hét alatt felállítani a wifi rendszert, akkor egy hét alatt elküldhetik a vouchert igazából. Itt csak arról van szó, hogy segíteni kívánnak, azoknak az önkormányzatoknak, amelyeknek gondot jelent itt ez az új technológia. A másik fontos dolog az, hogy mi úgy szeretnénk, hogy működjön ez a rendszer, hogyha valaki egy wifi részese, akkor a többi wifi-t is alkalmazhassa egyfajta roaming formájában. Ez már az első naptól kezdve lehetséges lesz. Mi most azonban először próbáltuk ezt a lehető legegyszerűbben tartani, mert különben ez még plusz nehézség lett volna, és nehézség lett volna ez az önkormányzatok számára is. Hogyha valakit egy helyi önkormányzatban már regisztráltak, akkor mindenfajta más hálózatba is ezzel a regisztrációval beléphet. Ez viszonylagosan automatikus, nem teljesen automatikus maga ez a roaming, de a Wi-Fi rendszer egyelőre még nem támogatja a roamingot, tehát itt vannak technikai akadályok, készek vagyunk finanszírozni a teljes roaming rendszert, de ez egy kiegészít, egy plusz nehézség lehetne az önkormányzatok számára. De a felhasználói névvel a felhasználók bárhol beléphetnek az ingyenes wifi hálózatba. Bonyi úr kérdésére válaszolva, az 5G-vel kapcsolatban és ezt Talicska úr kérdésére is válasz egy kicsit. Mi már a jövő felé tekintünk. Nem ma kell beszélni arról, hogy mi lesz majd a következő MFF-ben, majd májusban. Erre javaslókat tesz a bizottság. De láttuk azt, hogy van érdeklődés annak irányába, hogy egy egyszerű eszközt alkalmazzanak. Persze, minket arra kértek, hogy számoljunk be arról, mi történt. Elmondtam, hogy 4200 regisztráció történt, de ez azt jelenti, hogy az első következtetés, amit levonhatunk 24 órával a portál megnyitása után, az az, hogy nagyon nagy a kereslet ennek irányába, és ezt nem válaszolták meg. Az európai intézmények segíthetnek ennek az igénynek a megválaszolásában. Persze elsősorban ez a tagállami feladat lenne, de nincs ok arra, hogy a két rendszer nem működhessen együtt. A jövőben a Wi-Fi mellett ott lesz a 5G lehetősége is, például a kórházak esetében lehetne hasonló lehetőségben gondolkozni. Ez a siker azt jelenti, hogy már másképp beszéltünk a tagállamokkal, mert a tagállamok igenis ellenezték ezt a kezdeményezést. És pontosan egy olyan tagállam ellenezte ezt, oda érkezik a legtöbb regisztráció, lehet, hogy ennek a tagállamnak felül kéne bírálnia az ellenkezését, és inkább együtt kéne velünk dolgoznia. Igen, felmérjük majd a végrehajtást, ezeket mindent feljegyezzük, Griffin asszonynak válaszolva. cél az az, hogy segítsünk az önkormányzatoknak, lesz majd egy ex post értékelés is egyértelműen. Biztosítani kívánjuk azt, hogy átláthatóság legyen az egész folyamatban, hogy tényleg értékelsük azt, hogy milyen hatással jár ez a program összehasonlítva az EU költségvetéssel, vagy a CEF költségvetéssel, ez egy nagyon kicsi program, de ez egyfajta jelzés a önkormányzatok irányába, és ez a siker is jelzi azt, hogy tényleg van érdeklődés ennek irányába. Persze nem fogunk kiállni itt a metró állomás elé Brüsszelben, és azt mondani, hogy ez óriási siker, de mégis megdöbbenhet bennünket az, hogy, hogy ekkora lesz az érdeklődés. Vagyis az EU önkormányzatainak 5%-a regisztrált 24 óra alatt. El kell gondolkodni ezen az adaton, nem akarok ebből semmilyen fajta következtetés levonni. Persze tudjuk azt, hogy milyen fajta kihívások vannak itt, el kell osztani a vouchereket, tudnunk kell, hogy működik a rendszer, nem vonok le semmilyen fajta következtetést annak irányában, hogy ez egyfajta modell, amelyet már jövőben, jövőben követünk az MFF tekintetében. Egy következtetés, vagy egy elgondolás, amit ma tudok tenni, az az, hogy azok a tagállamok, amelyek azt mondták az MFF elején, hogy nincs szükség pénzre a digitalizációban, ugyanis 7 milliárdot csökkentettek a bizottság javaslatban. Ők bizonyára tévedtek ezek a tagállamok, hiszen a digitalizáció a legfontosabb jelenleg, ami történik a társadalmainkban. Azt mondani, hogy az önkormányzatnak erre nincsen igénye, őszintén szólva, ha megnézzük az elmúlt 24 óra adatát, akkor azt láthatjuk, hogy tévedtek. az, hogy a rendszer működik-e, hogy el tudjuk-e osztani a vouchereket, és ezek működnek-e. Hát itt majd eh, azon kell lennünk, hogy működjön a rendszer. Nem mondhatjuk azt, hogy ez egy siker ma. Akkor nem lennénk komolyak, hogy ezt tennénk. Szerettem volna elmondani azt, hogy a mai adatok eléggé sokat mondóak. Szilikiatis úr, azon önkormányzatokat szolgál ez a voucher, ahol nincsen még wifi. Olyan önkormányzatokra van szó, amelyek kicsit távolabb esnek egy tagállami központtól. Ugyanakkor, ahogy Villan kollégám is elmondta, van egyfajta rendszer, amelyel azt biztosítjuk, hogy van egyfajta minimális geográfiai eloszlása voucherek szétosztásakor. Nem lehet persze minden egyes vouchert ellenőrizni, mert különben a rendszer túlságosan nehézkes és hosszú, hosszú ideig tartana, erről beszéltünk a parlamenttel is, és ez volt az egyik okos megoldás, amit találtunk. Igen, igaza van, maximális láthatóságot kell adnunk, Minden nyelven van dokumentáció, van egy helpdesk is, és már tegnap 800 hívást kaptak az önkormányzatoktól, 24 óra alatt. Ebbe a helpdeskbe is befektetünk ebbe, ebbe a um, információs szolgálatba. És az is igaz, hogy gond az, hogy nem lesz elegendő a voucherek száma. Nem lehet komolyan olyan pénzt fel, vagy megígérni, amelyet, amelyre még nem rendelkezünk jelenleg. Meg kell próbálni az önkormányzatokkal egyet, együtt a lehetőséget arra, hogy egyfajta partnerséget alakítsunk ki. Azt mondhatjuk, hogy nézzétek, használhatjátok a saját IT rendszeret, projekteket. Nézzük meg azt, hogy hogyan lehet a voucherek többi részével bánni. A következő lépés az lehetne, hogy a helyi hatóságokkal beszélünk, azt mondjuk, hogy ez az igény a tagállamatokban, tudtok-e segíteni? A következő lépés a jövőben az lenne, hogy elgondolkodnánk, de egyetetek abban, hogy ehhez a megfelelő idő, megfelelő vita kell, és például az következő MFF kapcsán lehetne ezt megtenni. Marta úrnak a válaszom egyszerű. Itt is van wifi, otthon is van Wifi, igen, meg kell tartani az európai szabályokat a sugárzással kapcsolatban. Igen, meg kell felelni ennek. Tehát mindenképpen meg kell felelni a nemzetközi és e, nemzeti szabályoknak. Grazie, e, penso che questa risposta Köszönöm szépen. Úgy gondolom, nagyon átfogó volt a bizottság válasza. Viola úr, nagyon köszönjük, egészen elszoktunk már az ilyen mindenre kiterjedő válaszoktól, kollégáitól. Minden esetre nagyon jónak ígérkezik az együttműködés. Köszönöm hogy eljött, és köszönöm azoknak is, akik felszólaltak. Biztos, hogy találkozni fogunk még ezzel a témával. Possiamo continuare con il successivo punto all'ordine del giorno. A következő témánk az Enisával kapcsolatos rendelet. Ez a kiberbiztonsági ügynökség, amely visszavonja a korábbi rendeletet, és kapcsolódik az információs és konform, kommunikációs technológia kiberbiztonsági tanúsítványaihoz. Angelika Néber. Rigo, you can start. Tessék, kezdheti. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Örülök annak, hogy a e, kiberbiztonsági e, szabályról beszélhettünk. Már kész a jelentésem, és a hét végén ezt majd átadom a fordítóknak is. Örülök annak, hogy itt a lehetőség most számomra, hogy beszélhessek erről a jelentésről. Két dolgot szeretnék előre bocsátani, miért még rátérnék a bizottság javaslatára. Jónak tartom azt, hogy a bizottság javaslattal élt a Cyber Security Act kapcsán, és hogy van egy ilyen fajta stratégia, hiszen nem most kezdjük a munkát a kiberbiztonsága kapcsolatban. Már korábban is volt egy jogszabály erre vonatkozólag, ezt éppen végrehajtják a tagállamok. Tehát a kiberbiztonság Európában már előre haladott állapotban van, ez jó, mert eh, itt arról van, nagyon gyakran beszélünk a digitális társadalmainkról, digitális gazdaságról, és ez csak akkor fog működni, hogyha bízunk a termékek, szolgáltatások és a folyamatok biztonságában. Ezért úgy vélem, hogy a beterjesztett javaslat a Cyber Security Act szempontjából rendkívül fontos. Az emberek csak um, akkor fognak bízni az intelligens egészségügyben, egészséges otthonokban, hogyha tudják, hogy magas a biztonság szintje, és eh, tudják azt, hogy a szolgáltatások, termékek tényleg biztonságosak, eh, számítástechnikai szempontból nem lesz semmilyen fajta hacker támadás vagy kémkedés. Hogyha elolvassuk azt, hogy mi történt a világban az elmúlt hetekben, például két napja Németországban a német külügyminisztériumot is meghekkelték, kiderült időközben, hogy orosz eh, hacker csoport volt, ez a Tula, amely érzékeny adatokat is ki tudott így fürkészni, például olyan adatokat, amelyek az EU-Brexit, EU-Ukrajna, Belarus tárgyalásokról szóltak, tehát olyan adatok ezek, amelyek titkosak voltak, a Kéla babáról is bizonyára hallottak. Ez össze volt kötve az internettel, és felvett mindent, amit történt a gyerekek eh, szobájáról. Németországban Heisternek kivonták ezt a babát eh, már a forgalomból, és rengeteg példát tudnék még eh, felsorolni, vagy volt egy ismert chip előállító, és amely az USA-ban került bajban, ugyanis biztonsági rések voltak ezen a csippen, tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel a témával, és hogyha nem sikerül olyan rendszereket létrehozni, amelyek garantálják a termékek, szolgáltatások biztonságát, akkor minden, amit kifejlesztünk, és amelyeket kigondolunk a digitális világban, akkor azokat nem tudjuk végrehajtani. Azt is előre bocsátanám, hogy fontos számomra az, hogy legyen egy erős ipari bázis a tagállamokban és Európában, és főként a kiberbiztonság szempontjából lehetőség nyírhatna arra is, hogy éllovas szerepet töltsünk meg globálisan. Ez meg kell felelni a jogi kereteknek is, és remélem, hogy sikerül majd így megfogalmazni ezt. Most akkor rátérek a javaslatra, a bizottság javaslatára, és néhány megjegyzést adnék ehhez. A Cyber Security Act két területre osztódik, először is eh, az ENISA és az ügynökségek, másrészt pedig a tanúsítványozási rendszerek, illetve a tagállami tanúsítványozás, illetve európai szintű tanúsítványozás. Az Enizával kezdeném. Mindennyian tudják, Aténban van a, az ELISA ügynökség, ez egy hálózat és információbiztonsági ügynökség. Fél éve voltam ott, jól működik az ügynökség, kitűnő szakértők vannak ott, kitűnő munkát végeznek. Az ENISA egy kis egység, 80 munkatárs van itt, 120-ra fog emelkedni a számok majd. Hogyan lehetne erősíteni az Elizát? Azt mondja a bizottság, hogy állandó mandátumot kell kapnia ennek az ügynökségnek, és tartós mandátumra van szükség. Azt is javasolják, hogy humán, illetve pénzügyi szempontból is erősítsék az ügynökséget. Itt jó javaslatok vannak, ezeket támogatjuk. Sőt, a parlament még ambiciósabb is lenne, a 8 ról 120 történő létszememelés túlságosan kevés, akár 500 munkatársra is szükség lehetne. Bizony emlékeznek arra, hogy milyen sok munkatársa van, és mennyi szakértője van a nemzeti kiberbiztonsági ügynökségeknek, például a BSC Németországban 880 munkatárs van, Franciaországban 500 munkatárs van, ha megnézzük, hogy a nagy cégeknél is sokkal nagyobb a szakértők alánya, több tucat, vagy akár 200 munkatárs is foglalkozik egy cégen belül ezzel a kérdéssel, tehát nagy a prioritása ennek a kérdésnek. Ezt előre bocsátván szeretném elmondani azt, hogy megállapíthatjuk azt, hogy az ENISZA felépítése jó, támogatni kell, óriási potenciáljuk van a koordináció, együttműködése kapcsán is. Az aratok alapján, amiket elmondtam, reálisnak kell lennünk, vagyis azt kell biztosítani, hogy nehogy túl lőjünk a célon. Az Eniza olyan, mint egy gyermek, meg kell vizsgálunk azt, hogy fejlődjön tovább, és majd további javaslatokra is szükség van ahhoz, hogy ez a folyamat előrelátható legyen. Nem akarjuk elvenni a tagállami kompetenciákat, senki nem akarja ezt, de a tagállamokat szeretnénk erősíteni abban, hogy legyen egy erős európai pillér. A kompetenciák főként a műveletek és az együttműködés kapcsán, ezekre nem akarok most jobban kitérni, ezek benne vannak a tervezetben, a kérdés az az, hogy az Eniza a tanúsítványozásban mennyire köthető bele, erről még a javaslatban is részletesen szólok. A második pontra térek rá, és már majdnem a végére értem, a tanúsítványozás. Volt meghallgatás is ebben a témában, volt egy szakértői meghallgatás is. Nagyon sok nyílt kérdés van, ahol várom az önök véleményét, például a a felhasználási terület, itt is különböző elképzelések vannak, nem csak termékekre és szolgáltatásokra kell koncentrálnunk, hanem a teljes életciklusára, a, az dolgok internetje szempontjából el is koncentrálni kell, és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a definíció elég széles körű legyen, de hogyha széles körül a definíció, akkor egyfajta prioritizálást is le kell folytatnunk. Rengeteg dolgok internetje eszköz van. Itt egyfajta sorrend prioritásra van szükség, mert majdnem a végére értem, elnök asszony. De ez az első alkalom, hogy erről a rendkívül fontos témáról beszélhetünk a szakbizottságban. Kérem ezért a türelmét nem egy egyszerű faxot olvasok fel, hanem ez ö, egy fontos téma. A tanúsítványozási rendszer én itt egy kockázatú megközelítést alkalmaznék, és a kockázat felmérése alapján lehetne dönteni az önkéntes vagy a kötelező tanúsítványozás mellett. Itt is kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, különböző biztonsági szintek lesznek, különböző követelményekkel. Itt is lehet veszekedni a definíciókról, különböző elképzelések vannak, és örülnék, hogyha a kollégák ehhez is hozzászólnának. Szászónak is egy a vége. Az Enizánál biztosítani kell a azt, hogy jó legyen az irányítási struktúra, meglegyen a szakértelem, le, le lehessen hívni a tagállami szakértelmet is. Az iparra is szükség van, amelyek kifejlesztik a termékeket, szolgáltatásokat, folyamatokat, és ezért biztosítani kell a Cybersecurity Act-ben, hogy bevonjuk az ipart is, az ő részvételük is biztosítva legyen, erre is különböző lehetőségek vannak, és várom itt erre vonatkozólag és a kollégák kommentárját. A végére értem, köszönöm szépen az elnyékjelentéstevőknek, és mindenkinek, aki segítette a munkámat. Nagyon érdekes, gyümölcsöző volt ez a munka. Remélem, hogy ez a vita is olyan lesz. Köszönöm szépen. Alla collega eh, tempi sono stati... Köszönöm szépen, Bébler asszony. Tudom, hogy nagyon fontos kérdés ez, ezért érdemes volt egy kicsit több időt szánni rá. Árnyék jelentéstevők, például Básev először. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ennyire türelmes elnök, és meghagyja a lehetőséget a vitára ilyen fontos témában. Köszönöm Néber asszonynak erőfeszítését. Ez nagyon jó vitálapot képez az előadók között. Remélhetőleg ez a jó munka hangulat folytatódni fog egészen a munka végéig. Említette három részét ennek a javaslatnak. Az első az Enisza szerepével foglalkozik, valóban az Európai Bizottság dicséretet érdemel ezért a javaslatért és elismerést. Ez a javaslat ugyanis azzal a célra készült, hogy megerősítse a zenésze szerepét, másrészt pedig, hogy finoman fogalmazzak, attól tartok, hogy nem eléggé ambiciózus. Nagyon jó, hogy Néber asszony azt gondolja, hogyha az ügynökség létszáma 80-ról 120-ra nő, az mindent megold. Most viszont azt látjuk, hogy ott vannak 80-an, 600-an vannak a francia ügynökségben, 800-an a német ügynökségben, 900-an ráadásul. A nemzeti ügynökségek 10-szer, 12-szer több létszámmal rendelkeznek, mint az európai ügynökség. Jó ez vajon? Nagyon jó, hogy egy ország a kiberbiztonságra figyelmet fordít, gratulálunk ezért, de vajon jobb-e? nem volna jobb, hogyha az Európai Unió egészének a kiberbiztonságát is meg tudnánk szervezni. Jelen pillanatban az a nyitott kérdés, hogy ha esetleg internetes támadás ér egy vagy több tagállamot, akkor ki fogja európai szinten összehangolni a választadást? Egyéb esetben minden egyes ország csak a saját házatáján próbálja eloltani a tüzet. Ez nem a jó megközelítés. Nem az lenne az ügynökség feladata? Amellett, hogy jelentést tesz a kollégiumnak, a biztosoknak, hanem hogy jelentsen az Európai Parlamentnek is. Akár az Európai Bizottság elnökének is jelenthetne Franciaország, Izrael, Szingapúr esetében ezek az ügynökségek közvetlenül a miniszterelnök vagy az elnök hivatala alá vannak rendelve, nem pedig az egyes miniszterek alá. Túl kellene lépni a tagállamok egocentrizmusán, hogy erős ügynökség jöjjön létre túl kell emelkedni az egyes szolgáltatók és szolgálatok önközpontos, én központoságán, akik nem szívesen osztanak meg információkat, az kiberbűnözéssel csak információcserével tudunk, tudjuk felvenni a harcot. Ami az önkéntes tanúsítást illeti, én az önkéntes mellett volnék, de azok a tagállamok, amelyek jól végzik munkájukat, ott már vannak ilyen tanúsítványrendszerek, és bekapcsolódhatnának az európai tanúsítványrendszerbe is. Ezt nyitva kellene hagyni olyan mértékben, ahogyan ezeket más országokban el tudják ismerni, akár az Európai Unión túlmenően is az Egyesült Államokban, Koreában vagy Indiában például. Éppen ezért nagyon is megértjük, hogy meg kell erősíteni az ügynökséget, és a párbeszédünkben nagyon remélem, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy erősebb legyen a kiberbiztonság Európában, és a jelenlegi helyzetnél kedvezőbb alakuljon ki. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves Korbosev úr. Tosanovski kolléga, ECR. Köszönöm szépen, Elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Nibler asszony bevezetőjéért. Ez olyan témakör, amelyre nagyobb jelentőséget nyer. Kialakultak olyan bűnözői csoportok, amelyek az internetes rendszereinket támadják, ez sajnálatos módon a mindennapi életünk része lett. A társadalomnak eszközöket kell adni az önvédelemre. Az informatikai rendszerek elleni támadások a társadalom elleni támadások is lehetnek, ahogy a Niber asszony is elmondta, az Enissa tekintetében én is egyetértek, hogy erős ügynökségre van szükség, és eljött az ideje, hogy a Zenisza állandó mandátumot kapjon, és több emberi, valamint pénzügyi erőforrással ruházzák fel. Áttekintve ezeket a dokumentumokat részben, az Enisza feladatai egyre számosabbak, és az Eniszának építenie kellene a meglévő alapokra a tagállamokban. Bizonyos tagállamok igen robusztus ügynökségekkel rendelkeznek, mások még csak a kezdeti lépéseket teszik meg ebben a munkában. Az is nagyon lényeges, hogy mennyire hatékonyak ezek a rendszerek a diverzifikált rendszerek mm, általában hatékonyabbak, mint a nagyon központosítottak. Hogyha az ENISA lesz az egyetlen központi védelmi eszköz a kiberbűnözéssel kapcsolatosan, nem volna ez szerencsés megoldás, és valószínűleg a tagállamok sem örülnének ennek. A célunk, hogy építsünk a meglévő tapasztalatra, a tagállami tapasztalatra, és megtaláljuk az együttműködés működő módszereit. Véleményem szerint az Eniszának ez a fő feladata. Nagy kérdés. Az Enisza milyen mértékig veheti át az operatív tevékenységet? Erről persze még beszélnünk kell, de minden esetre nem szabad, hogy túl sok operatív feladatot rójunk a zenészára. A zenészának inkább az információcsere, az oktatás és a tagállamok közötti koordináció kellene, hogy a feladattává váljon. Ami a tanúsítást illeti, az erre vonatkozó vita biztos, hogy nagyon összetett lesz, mert eh, ipar érdekekkel találjuk szembe magunkat céges érdekekkel, stb. Léber asszonyhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy az, a tanúsításnak inkább önkéntes alapúnak kell lennie, és az önkéntes tanúsítást részletes kockázat elemzésre kell alapozni. A kockázat alapú megközelítés véleményem szerint nagyon jól működik az Egyesült Államokban, Dél-Koreában, ahol több tapasztalatuk van ezzel a megközelítéssel kapcsolatban. Úgy vélem, hogy az ipar tapasztalatára és a nemzetközi normákra építve megerősíthetjük a tanúsítási és szabályosítási rendszerünk alapjait. Megtiszteltetés volt Nibler asszonynal dolgozni különböző előző jelentésein. Úgy gondolom, hogy nagyon jó platformja ez a közös munkának, és meggyőződésem, hogy a kiberbiztonsági napirendet Európában elő tudjuk mozdítani úgy vélem, hogy most jött ennek az ideje, és ki is kell használnunk ezt az alkalmat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Telicska kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Először is nagy várakozással tekintek elébe az Angelika Niblerrel és a többi árnyék előadóval való együttműködésnek. Egy olyan ügyben, amelynek nagyon sok dimenziója van, ebből a kulcsfontosságú a biztonság kérdése és nem rejthetjük el azt a tényt, hogy nagyon sok hiányosság van még. Van in, ipari dimenziója is a kérdésnek, ami csatlakozik a fogyasztókat érintő dimenzióhoz. És tudjuk, hogy mi történik, akkor, hogyha valami lépés érinti a fogyasztókat. A, nagyon, a legnagyobb kihívás az az, hogy itt most az ITRE szakbizottságban, ahogy beszélünk az ügyről, az megegyezik azzal, ahogy a politikusok néhány tagállamban csinálják. Beállítottsággal kapcsolatos probléma, kulturális probléma van itt, mert néhány tagállamban elnézést, hogyha kicsit túlzok, az emberek egész egyszerűen tesznek rá, ha mondhatom így, és az egész rendszer mindig annyira gyenge, mint a lánc leggyengébb láncszeme. Ezért nagyon fontos jelentős változást elérni a beállítottságban, és olyan szabályozást bevezetni, ami a lánc gyengébb láncszemeit is megerősíti. Ez az első megjegyzésem. Az Enisa. Már utáltunk rá, szerintem jó munkát végez, de hát ezt igazából csak a nyílt forrásokból tudom megítélni, illetve hát kétszer volt lehetőségem eszmét cserélni a zenisze igazgatójával, amikor kollégáinkkal meglátogattuk a zeniszet, illetve Nidzában, és hát úgy gondolom, hogy realistán látja azt, hogy mi kéne, hogy legyen a cél. Az előttünk álló probléma az, hogy nagyon jó lenne egy olyan rendelet, ami hosszú ideig napra kész, és amely egy sokkal jobb kiberbiztonsági helyzethez elvezet bennünket. Azonban folyamatosan változik körülöttünk a világ, és két-három-négy év múlva teljesen más lesz a környezet, és magasabbak lesznek a kockázatok. Ugyanakkor, ahogy mondtam, a tanácsban sem mindenki lesz eléggé lelkes ahhoz, hogy egy olyan szintet akarjanak elérni, mint amit mi szeretnénk. Tehát azt gondolom, hogy itt most egy kicsit a lépésönkénti megközelítést alkalmazhatnánk, de már előre jelezve azt, mondjuk egy felülvizsgálati záradékban, hogy mi az, amit a következő lépésben szeretnénk elérni. Egy erős rendszerre van szükség, ahol jelentősen tudjuk a kiberbiztonságot javítani. Milyen problémákat kell tehát majd megnézni? Nyilván, és a kollégák is említették, és én is támogatom azt, hogy legyen egy állandó mandátum, és az ENISA komoly megerősítése, de hát milyen szinten, ezt nem tudom. És biztos vagyok benne, hogy ebben egyetértünk, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz az ENISZA pontos feladata, hiszen ez függ az új jogszabálytól. Önkéntes legyen, vagy kötelező érvényű. Azt hiszem, a kötelező érvény az nem biztos, hogy át fog menni a tanácson, ez az egyik. A másodszorban azonban nem biztos, hogy készen is állunk erre. Tehát muszáj egy önkéntes rendszerrel kezdeni, de hogyha önkéntes a rendszer, akkor a megbízhatóság kérdése is vizsgálandó lesz, hiszen ez szorosan kapcsolódó jelentős probléma. Aztán definiáljuk a, ebben a tervezetben a megoldás típusokat, a program típusokat, technikai leírásokat, vagy lesznek stratégiai fontosságú objektumok, és akkor csak azokról beszélünk elsősorban. De nem csak a számítástechnikai eszközökről kell beszélnünk, mert lehet, hogy a gyerekek órája vagy a televízió készülék is alkalmas arra, hogy egy egész rendszert meghekkeljenek általa. Pozitív motivációra is szükség van. Mert hogyha én fogyasztóként azt látom, hogy valami EU-s címke van, és az EU-s címkét például az ENISA adta ki, akkor azt fogom gondolni, hogy ez legalább bizonyos minimum normáknak megfelel. És lehet, hogy jobban fogok bízni abban, hogy ezt a tárgyat, ezt a terméket kell, hogy megvegyem. Úgyhogy a szabályozási kísérletek, illetve a más önszabályozra, önszabályozásra a fogyasztók tájékoztatását célzó eszközök között meg kell találni az egyensúlyt. Nagyon fontos tehát a megfelelő egyensúly, és be is fejezem elnök azt, hogy csak a problémák egyharmadát tudtam felvetni, de remélem, hogy lesz még lehetőség arra, hogy jó intézkedésekkel javítsuk a helyzetet. Még hosszan tudnék beszélni, de ez az első orientációs vita, hogy itt most megállok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dalune úr következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek az első jelentéstervezetet. Az NSA nagyon fontos szereplővé válhat az kiberbiztonsági okoszisztémában, és ez akkor fog megvalósulni, hogyha ehhez a megfelelő alapot biztosítja a rendelet. A stabilitás az első, mert nincs még partner, állandó mandátuma az ügynökségnek, ezért üdvözölnénk, ha lenne. Másodszorban egy előretekintő mandátum, hogy gyorsan tudjunk reagálni a változó kihívásokra az IT-szektorban. Aztán elvekre van szükség, biztonság és a magánélet védelme. A végrehajtás átlátható és egyszerű struktúrában kell, hogy megvalósuljon, az alkalmazottak megfelelően motiváltak kell, hogy legyenek, és azt is biztosítani kell, hogy a tanúsítási keret bizalmat ad az európai piacban és az európai gyártókban és szolgáltatókban, és ne hozzunk forgalomba olyan termékeket, amelyek biztonsági kockázatot jelentenek. Nagyon fontos az is, hogy a standardok eléggé rugalmasak legyenek ahhoz, hogy le tudjuk követni a gyors változásokat a területen. Az önkéntes tanúsítás jó gondolat, de olyan problémákra nem ad választ, mint például olyan termékek, amelyek a felhasználóik ellen kémkednek. Elfogadhatatlan, hogy ilyen és nem jelszóval vélt termékek és eszközök forgalomba kerülhessenek és a háztartásukban előforduljanak, ezért fogok módosítókat benyújtani. Köszönöm szépen, most pedig, mivel gyorsabb volt, a kicsit kompenzált a többieket, mátyás asszony kapszó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jelen pillanatban a kiberbiztonság egyre látványosabb helyet foglal el a tájékoztatásban, egyre több kibertábanással találkozunk, a, a, ha csak azt nézzük, hogy múlt héten, mi, múlt hétvégén mi történt, egy újabb globális szintű botrány került napvilágra, több millió euró vándorolt. olyanok zsebébe, akik megpróbálták manipulálni a politikai véleményünket, meggyőződésünket. A Cambridge Analytics-ről beszélek, az ember azt gondolja, hogy a Facebook alkalmazásai ártalmatlanok, de a digitális titkosság és nagyon fontos kérdés az adatfelhasználás területén. Nagyon jó példa az itt tárgyalt témára ez. Vannak olyan kérdések, amik a Snowden botrányon túlmutatnak. Az ilyenfajta botrányá kapcsolatosan felvethetjük a kérdést, hogy milyen hatással vannak különböző választásokra. Az állampolgároknak tudniuk kell az igazságot, nem csak a közösségi hálókról van szó, támadása ez a demokrácia és a szabadság elem. Nagyon gyakran beszélünk az újságírókról, legutóbb, most éppen meg kell, hogy köszönjük, amit tettek. Hetek óta dolgoztak ezeken a témákon, azért, hogy szabad sajtó legyen, ennek ára van, és láthatjuk, hogy milyen kockázatokat találkozunk napról napra, és hogyan érinti ez az állampolgárokat. Nem csak absztrakt dolgokról van szó, hanem azt is érinti ez, hogy az emberek hogyan érzik magukat, amikor a szabadságukat megnyírbálják. Nagyon komoly kérdés ez, és komolyan is kell venni. A kommunikáció tekintetében a két oldal tisztán kell látni a zenészát, hogy ezt hogyan szervezik, illetve az európai szintű tanúsítás kérdését is tisztán kell látni. Ami a zenészát és a mandátumát életi, gyors válaszokra van szükség, hogy a kibertámadások problémájára választ találjunk. Ahogyan láttuk már, Európa szívében is előfordulhat ez, meg kell erősítenünk a zenészát, hogy a tagállamok megakadályozhassák az ilyen támadásokat európai szinten de nagyon óvatosnak kell lennünk, mert nem lehet megkérdőjelezni az egyéni szabadságjogokat, a magánéletvédelmét, ami pedig a tanúsítást illeti, nagyon fontos, hogy európai szintű legyen, de a zenészának minden partnerrel együtt kell működni, nem csak néhányal. Én úgy gondolom, hogy biztosítanunk kell először is azt, hogy a fogyasztók védelmet élvezzenek, ami pedig az önkéntes vagy kötelező tanúsítást illeti, én azt gondolom, hogy ez termékfüggő kell, hogy legyen. Hogyha, hogyha kényesebb termékről van szó, akkor kötelezővé kell tenni. A mandátum vonatkozásában úgy vélem, a bizottság szabadsága teljes, ezért Niber asszony nagyon jó munkát végzett, mindannyian támogatjuk a munkáját. Az elnök köszönöm. Az árnyékjelentés tevők után a többi kolléga következik. Kérem röviden, Boni úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Security package, but some nagyon jó, hogy bemutatta ezt a kiberbiztonsági csomagot, és a dilemmákat is, hogy a gyakorlatban milyen kérdésekre kell választ keresnünk a céljaink elérés érdekében. Először is az ENISZA ügynökség megerősítése nagyon lényeges. Tudjuk, hogy az ENISZA képes csak arra, hogy a piaci szereplő kötelezettségvállalásait erősítse. Ez nagyon fontos, és támogatnunk kell az ENISZ-át, és új információcsere modellt kell létrehoznunk az incidensekkel kapcsolatosan. Csak így ismerhetjük meg a támadások hátterét, és ezért elemzési kérdésekben is fontos ez a testület. És a kockázatokat is vizsgálnunk kell, illetve a megoldásokat kockázat alapú megközelítéssel kell keresni. Az Enisza sok alapot sok adatot tud gyűjteni ezen a területen, és javaslatot tehet a megoldásokra. Másodszor a tanúsítási rendszerekkel kapcsolatosan egyetértek, hogy nem állunk még készen arra, hogy kötelezővé tegyük ezeket a rendszereket, de először az önkéntes modellt kell bevezetni, de kilátásba helyezni az kötelezőt is. Mivel a biztonságunkról van szó, a saját biztonságunkról és a vállalkozások biztonságáról, ezért nagyon fontos, hogy a jövőben elképzelhető legyen a kötelező rendszer is. A tanúsítási rendszereknek az alapja a piac kell, hogy legyen, az iparák felé forduljanak. Ezek nincsen olyan megoldás, ami minden szereplőre illeszkedik, ezt tudnunk kell. Végül pedig meg kell említeni, hogy a kiberbiztonsági írástudásról, ismeretekről is beszélnünk kell, amikor ezt a témát tárgyaljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. López kolléga, köszönöm szépen, elnök asszony. Sokszor beszélnek az Európai Ügynökségről, a személyes költségvetés is ide tartozik, egyre aggol, aggasztóbb a helyzet az állampolgárok számára is. Minden reggel arra ébredünk, hogy újabb híreket hallunk a biztonsági résekről, és ezeket különböző célokból használják ki. Most a legsúlyosabb a közelmúltból a Facebook esete az Egyesült Államokból. Európának megfelelő eszközökre van szüksége, hogy fellépjen, hatékonyan fel tudjon lépni a kibertámadásokkal ellen, a kibertámadások ellen, különösen, hogyha az egészségügyi rendszerről beszélünk, vagy az az internetek, a dolgok internetjéről, az internetről irányított autókról, stb. Emberi életeket lehet ezzel védeni. olyan megoldásra van szó, amely egy ilyen komplex technikai területen fel tudja vázolni a jövőre vonatkozó forgatókönyveket. Megfelelő válaszra van tehát szükség. Köszönöm szépen. Pilar del Castillo következik. Köszönöm szépen. Tegnap este Angelika Nébler és én is részt vettem egy vitán, ahol az egyik felszólaló elmondta, hogy a kiberbiztonság lesz az elsődleges kérdések egyike a következő tíz évben, de téved, tévedett, mert az egész életünkben a biztonság és a kiberbiztonság lesz az egyik legfontosabb téma, ami folyton napi renden lesz. Sok mindennel egyetértek, ami elhangzott, az NISA mandátumával, illetékességével és erőforrásaival kapcsolatosan, ebben mindannyian gondolom egyetértünk. Amit nagyon fontosnak tartok, az, hogy priorizáljuk ezt a kérdést, mert az offline világ lemarad a valóságtól, az online világ pedig előre szalad. A tanúsítások területén, ez nagyon fontos kérdés, ezzel a rugalmassággal kell eljárnunk, prioritást kell adni ennek a kérdésnek, és olyan keretet kell kialakítani, amelynek alapján tovább tudunk lépni, anélkül, hogy teljesen át kelljen, át kelljen folyamatosan alakítani a szabályozási kereteket. Az Unió egészében ez még nehezebb, mint a tagállamokban. Ki kell alakítani a prioritások és a rugalmasság között egy jó egyensúlyt, hogy a mert a kiberbiztonság nem csak a következő tíz évben lesz a prioritásaink között, hanem folyamatosan a következő évtizedekben egyes számú prioritás lesz. Merci, Madame la Présidente. Euh, Márten úr, köszönöm elnök asszony. Két kérdés merült fel. Nibel asszony nagyon jól tette fel őket, mi az elfogadható biztonsági szint, illetve mi legyen a zenész szerepe. Az elfogadható biztonsági szinttel kapcsolatban emlékeztetnék arra, hogy hallottam, hogy például mi bizonyos kollégák álláspontja, hogy jobb lenne az önkéntesség, és nem kell kötelező érvényűvé tenni. Én azt mondom, hogy miért ne? Hogyha nem kötelező érvényű valami a tagállamok számára, például a tanúsítás esetében, akkor nem tudjuk őket rábírni arra, hogy együttműködjenek. Tehát nincs olyan érv, ami például gondolok Franciaországra, Németországra, egy nagyon magas szintű biztonságot megvalósító ország, ahol több száz szakértő dolgozik a biztonságon, ahol már teszteket is futtatnak a biztonság növelése érdekében, és akkor most beszélünk itt a mindenkinek andondó wifi-ről. De hogyha ezt ajándékba adjuk, akkor nem mondjuk azt, hogy a biztonság kérdése viszont önkéntes lesz, a kibertámadások mindenkit érinteni fognak. Valaki beszélt egy babáról is, ami kémkedett a gyerekre. Tehát kell, hogy legyen egy bizonyos alapvető szint, ami elvárandó ahhoz, hogy dinamikus legyen a gazdaságunk, hiszen itt gazdasági kérdésről is van szó, és biztosítani kell a vállalatokat, ahogy az Aldis kolléga is mondta, az állampolgárokat is. Hát két hónappal ezelőtt tájékoztatott engem a bankom, hogy a bankszámla számomat valaki ellopta, mert mert vásároltam valamit az interneten, és most valaki bankokban elkezdett az én bankszámlámról pénzt felvenni. Nos, tehát nagyon fontos, hogy a biztonsági rendszerek hatékonyak legyenek, erről van szó. És ezért azt gondolom, hogy legyen egy Európai Uniós minimális biztonsági szint, és ez a legjobb referencia normák alapján valósuljon meg, és legyen kötelező érvényű. Hogyha az USA-t nézzük, az USA-t és Kínát, nekik vannak tanúsítási rendszereik, amilyenken túlmenően is, és az gazdaság érdekük. A kínaiak és az amerikaiak fognak piaci részesedést nyerni Európában a kiberbiztonság területén, hogyha ezt mi nem tesszük meg. Tehát nem csak a ö, piacunkból veszítünk, hanem a biztonság szintjéből is. A zenizával kapcsolatban az együttműködés szintje, a tagállamok együttműködésének szintje és a magas biztonsági szint nyomán fogjuk tudni a zenésza szerepét megerősíteni. De szerintem először arról kell megállapodni, hogy mik azok a funkciók, mik azok a közös feladatok, amit a zeniszárra ruházhatunk, és akkor fogjuk majd meghatározni, hogy milyen eszközöket renge, rend, a bocsássuk rendelkezésükre, és mindjárt be is fejezem. Nem akarom azt mondani, hogy most adjunk 100 vagy 250-et, hogyha utána ezerre lesz szükség. Tehát először lássuk azt, hogy milyen szerepet szánunk neki, és akkor utána meglátjuk, hogy ahhoz hány emberre van szükség. Ez egy politikai döntés kell, hogy legyen, és ha ezt nem tesszük meg, akkor attól félek, hogy az Eniza bizony a kukában végzi Köszönöm szépen, Márten. Most pedig az Európai Bizottság nevében a Connect főigazgatóság képviselője kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy az Európai Bizottság is lehetőséget kap, hogy hozzászóljon a vitához, köszönöm, hogy megdicsérték a javaslatunkat. Látom, hogy már előre haladott állapotban van a vita, úgyhogy igazából számunkra az lenne a lényeg, hogy meglássuk azt, meglássuk azt hogy a tanácsal, mely pontokon egyezik az önök véleménye. Az Enisa esetében látjuk azt, hogy egy irányba haladnak az európai parlamenti képviselők és a tagállamok is, egy erősebb és állandó ügynökséget szeretnének látni. A vita arról szól, hogy az erőforrások még az Európai Bizottság által javasolt növeléssel is elégségesek lesznek-e az Enicának, hogy a szerepét betöltse, és természetesen a vitában szót kell ejteni az ENISZA feladatairól is. Nagy mértékben támogatja mindenféle azt, hogy a jelenlegi feladatait folytassa, de ezen túlmenően a tanácsban a tanúsítással kapcsolatos szerepét és az operatív együttműködéssel kapcsolatos szerepét vizsgálják az ENISZ-nak. Néhány képviselő felvetette azt, hogy az Aniszának milyen szerepe legyen akkor, hogyha jelentős incidens történik. Szeretnénk, hogyha akkor kiegészítő szerepe lenne az Aniszának, de ne avatkozzon bele abba, amit a nemzeti hatóságok tesznek, vagy ne legyen kettős ö, fellépés feleslegesen. Tehát nem akarjuk az a nemzeti hatóságok helyét átvenni, hanem pontosan a multi, az IMS irányelv nyomán is beszéltünk már erről, és a mostani vitákban is felmerült az, hogy az igényekre kell szabni majd a feladatát. Ami a tanúsítást illeti, a tagállamok nagyjából hasonló ö, kérdések mentén vitáznak, átlátható és biztonságos rendszert szeretnének látni, és igen, vita van arról, hogy ez önkéntes legyen-e, vagy kötelező érvényű. De hát a tárgyalások folytatnak majd, folytatódnak majd. A bizottság önkéntes rendszert javasolt, ami azt jelenti, hogy aki csatlakozik, az kötelezettséget vállal a kereten belül, hogy ezt a tervet végre fogja hajtani és ellenőrzi. az önszabályozást a filozófiánk alapján ebben a rend tervezetben nem vettük be. A kötelező jelleggel kapcsolatban Telicska úrra utalnék vissza, és a lépések szerinti, lépésenkénti megvalósításra. A bizottságnak már megvan az alapja arra, hogy legyenek olyan eljárások, amik köze, kötelezővé kellene, hogy váljanak bizonyos területeken. Például a 47-es cikkben elmagyarázzuk azt, hogy a tanúsítási rendszer például a kiberbiztonsági megfelelésnek az eszköze lehet majd egy Európai Uniós jogszabályban egyszer a jövőben. Tehát megvan már is a lehetőség arra, hogy bizonyos rendszerek kötelezővé váljanak ezen kereten belül de a bizottság miért nem javasolta ezt a megközelítést, a kötelező érvényt? Azért, mert nem volt elég bizonyítékunk arra, hogy milyen hatályt kell majd lefedni, és milyen messzire fogunk menni. Mit tettünk? A biztonság, a biztosítás különböző szintjét, szintjeit definiáltuk, a piac dönthet majd arról, hogy meddig akar eljutni. Ami a tagállamok és az érdekelt felek részvételét illeti, a tanács is folytatja a vitákat. Az Európai Bizottság javaslatára vonatkozóan elmondanám, hogy az európai tagállamoknak a javaslataira nagymértékben hagyatkozunk, hogy a rendszereket a tagállamok javasolják az Európai Bizottságnak. Miért nem a bizottság találja ki ezeket? Azért, mert különben lehetetlen feladat lenne. Sokan említették az ENISZA kompetenciáit. Az Enisa egy óriási nagyra nőtt egy óriás bébi. A kiberbiztonság területén már elkezdett működni, de még mindig növekednie kell és erősödnie, hogy hatékony legyen. Lehetetlen feladatot nem szeretnénk rábízni. Például szerintem a tanúsítási rendszerek bevezetése és ezeknek a nyomonkövetése egyelőre lehetetlen feladat lenne az ENISZÁ-nak. A bizottság javaslatában van egy olyan rendelkezés is, amely szerint az érdekelt felek az Eniszának konzultálnia kell az értékelési folyamatban, de nyilvánvaló az is, hogy lehetséges, hogy még erről érdemes lenne sokat vitázni a tanácsban. És még egy dolgot hadd említsek meg, a tanács is jól halad ezen munkaterületén, lehet, hogy az ITRE szakbizottság most nem tudunk segíteni, de nagyon sok, nagyon hat, köszönjük azt, hogy párbeszélt tudunk folytatni önökkel. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. A bizottság hozzászólását a vitához. Néhány percben Angelika Nibler kapja vissza a szót, hogy levonja a konklúziókat. Köszönöm. Köszönöm, rövid leszek. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a megjegyzéseiket, kérdéseiket, első véleményüket. Ez nagyon sokat segít nekem, főként az önkéntes, a kötelező tanúsítványozásnál mindenképpen még beszélnünk kell. Nagyon nehéz ez a döntés, hiszen biztos termékeket szeretnénk a piacon, hogyha a kötelező módon tesszük ezt, akkor az könnyebb, mint az önkéntes megoldás, de legyünk reálisak tehát erről még beszélnünk kell. Nagyon sok eszköz van, mindenképpen várom a további vitákat, és ahogy mondtam, a hét során még előterjesztem a jelentésemet. Köszönöm, mondja az elnök. A végső jelentésről majd április 14-én fogunk szavazni. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes vitát. Következik a mm, beszámoló az ITRE csílei útjáról. Hat képviselő járt Csílében. December 18 és 20 között Lewandowski úrnak szeretném megadni a szót. Kérném, hogy tartsa be a felszólalási időt, mert még a biztos is érkezik. Igen, tavaly volt ez az út. Csillével modernizáltuk a társadalmi szerződést, emiatt is jártunk ott, időszerű volt az út az ITRE szabizottság érdeklődésére számot tartó kérdéseket vizsgáltunk meg. Szentiágóban találkoztunk a különböző miniszterekkel, például a környezet, vagy a energiaügyi miniszterrel, a külügyminiszterrel, de a közigazgatás képviselével, de a cégek képviselőivel is találkoztunk a szenátus kongresszus képviselőivel, és Ami érdekes volt számunkra, az az, hogy az obszervatóriumokról sokat megtudtunk, a csillagvizsgálókról. Itt a legjobb teleszkópok vannak, a legjobb kutatók, tehát ez rendkívül érdekes volt a delegációnk számára. Chile stabil ország, gazdaságra, politikailag és összevetve a kontinens többi országával, Kínával, USA-val, Japánnal versenyeznek. Nagyon fontos a megújuló energiaforrások alkalmazása is. Itt, itt is versenyezhetünk frissíteni kell az Európai Unióról szóló kialakult képet, mert az volt a benyomásom, hogy Európát hagyományosan tekintik partnernek történelmi szempontból, és úgy gondolják, hogy főként Portugália, Spanyolország a partnerük, és ez történelmi okokból van így. Jó volt a csapatszellem a delegációnkban, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki itt, itt volt ebben a delegációs út, útban. Köszönöm, hogyha nincsen további hozzászólás, akkor köszönjük szépen Lewandowski úr beszámolóját, most pedig egy másik útra számolunk be, mégpedig Genfbe volt ez a delegációs út, ugyancsak decemberben tavaly 19-21 között az internetirányítási fórum volt, ott, és Bonyi úr kapja meg a szót. Thank you very much. Uh, as you know, uh... Köszönöm szépen. Ön is tudja, 2017-ben az IGF-et Európában, Genfben szervezték. Az Európai Parlamenti Delegációt én vezettem. Támogatott minket az Európai Bizottság is együttműködésével, Mária Gabriel biztos asszony volt az Európai Bizottsági Delegáció elnöke, voltak közös találkozóink is, különösen fiatalokkal. Nagyon sok kérdést feltettek az internet jövőjével kapcsolatosan. Foglalkoztunk biztonsági, adatvédelmi kérdésekkel, szólásszabadsággal és hamis hírekkel álhírekkel. Az Európai Uniós országokból és szomszédsági országokból is érkeztek résztvevők. Találkoztunk azon kívül nagyon sok civil szervezettel is, akik eh, különböző folyamatokban vesznek részt az internettel kapcsolatosan, az internet szabadságáról cseréltünk eszmét, amikor bizonyos latin-amerikai, afrikai kérdésekről került szó, egészen más volt a megközelítés, mint nálunk Európában. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes volt az eszmecsere, és nagyon tartalmas is, nagyon jó tapasztalat volt számunkra, nagyon tanulságos. Az üzleti élet szereplőivel is találkoztunk. Az IGF során ez világosá vált. Bizonyos kérdések, amelyek a jövő szempontjából lényegesek az internet jövője szempontjából. Ezeket felvetették, például amikor a munkaerőpiac jövőjéről beszéltünk, vagy arról, hogy a munkaerő hogyan lesz képes, vagy hogyan készül, kényszerül arra, hogy megváltozzon, hogyha az mesterséges intelligencia, a robotika teret nyer az emberekkel való együttműködésben. Az amerikai hatóságok döntései miatt ezek nagyon fontos kérdések voltak, illetve az ötödik generációs mobil kapcsolattal kapcsolatosan is nagyon érdekes vita zajlott. Szeretnénk vezetői lenni ennek a területnek, ugyanakkor Dél-Korea már egy nagyon érdekes tapasztalatról számolt be a téli olimpiai játékok során tettek erre kísérletet, illetve Japán Ugyanezt tervezi a nyári játékok során 2020-ban. Nagyon tanulságos volt ez, és nagyon aktívak voltunk. Találkoztunk azokkal, akik az Eurodik szervezői, ez az európai IGF. So I think it's important... Tbilisi-ben lesz június elején. Szerintem nagyon érdekes rendezvény lesz. Az Eurodik nek eh, nem csak az Európai Unió fővárosában van jelentősége, balkáni országok, észak-afrikai országok is meghívót kaptak. Szerintem ez egy nagyon jelentős esemény lesz. Utolsó gondolat. Később a, az IGF után a delegáción belül arról is beszélgettünk, hogy van valami kritikus az IGF-fel kapcsolatosan. Europe... Beszélnünk kell az IGF modelljéről, felépítéséről és az Eurodic fejleményeiről. Ez nagyon fontos a vállalkozásaink, a civil társadalom részére és a jövő szempontjából. Ez az első év, most 2018-ról beszélek, amikor is nem tudjuk még, hogy az IGF idén hol kerül megrendezésre. Ez is mutatja, hogy valami hibázik. Valószínűleg Berlinben lesz 2019-ben jövőre az IGF, de nem tudjuk pontosan, hogy hogyan készüljünk az idei IGF-re, ezért most az erőfeszítéseinket arra összpontosítjuk, hogy a Tbilisi-i dikre készülünk, ami június elején lesz. Eh, Boni úr, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt az előadása. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a témát. Úgy látom, több észrevétel nincsen a résztvevő köréből. Le is zárhatjuk ezt a témát, és a következő témánk az ausztriai misszió, ezt kicsit halasztjuk, mert nincs itt a felelős. És Pilar de a szó az ECC tárgyalásokkal kapcsolatosan, ahogyan ön is elmondta, ez is egy nagyon fontos téma, mindegyikre ezt mondjuk. Az európai elektronikus hírközlés szabályozási keretéről van itt szó. 2009-ben volt ez utoljára a parlament előtt, majdnem 10 évvel ezelőtt. Azóta a technológia és a körülmények is jelentősen változtak, úgyhogy egészen más helyzetben találjuk magunkat. Nagy mértékben a helyzetet az határozza meg, hogy a hálózatainkat, infrastruktúráinkat tovább kell fejleszteni olyan módon, hogy reagáljunk a haladó digitális gazdaság igényeire és a társadalmi igényekre is. A versenyterülettel és a fogyasztóvédelemmel közösen. Ezúttal a legfontosabb cél, hogy találjunk egy olyan szabályozási keretet, vagy ki tudjunk alakítani egy olyat, amely hozzájárul azokhoz a nagy befektetésekhez, amire szükség van, hiszen 5-600 millió euróról beszélünk, erre van szükség, hogy megfelelő módon kiépüljenek az üvegszállás hálózatok és az 5G-s technológia elindulhasson. Um, directive, it has uh, two main components which are uh... az irányelv is arról szól, hogy mik a legfontosabb szükségletek, amelyeket figyelembe kell vennünk megfelelően. Először is uh, ott van az a spektrum, hogy eddig az volt a nehézség, hogy kialakítsunk egy európai politikát a spektrum kezeléséről, legalábbis az alapvető aspektusaiban. A tagállamok mindig úgy gondolták, hogy a spektrum szubszidéritási ügy, és nagyon vonakodtak a roaming területről is emlékszem erre, hogy vonakodtak az egyeztetéstől. A tagállamok folyamatosan nemet mondtak mindenre, és most, amikor elérkezünk ide, ehhez a kódhoz, akkor is a spektrum fontos része ennek, és most a helyzet sokat változott, az elmúlt két-három-négy évben a digitális technológiák oly mértékben megváltoztak és fejlődtek, hogy a társadalom egészében nagyon fontos szükségletté vált az infrastruktúra javítása, már ami a gyorsaságot, a minőséget illeti, a látenciát, stb. A párbeszédek során előzetes megállapodásra jutottunk, hiszen addig, amíg mindenről nincs megállapodás, semmiről nincsen megállapodás. A spektrum egy olyan részéről, amelyet őszintén valódi sikernek könyvelhetünk el a parlament szempontjából. Mivel mi erőltettük annyira, hogy legyen egy ilyen közös keret a spektrum kezelésére. Az engedélyek szabályozása ezzel kapcsolatosan korábban nem volt közös politika, most már van. 20 évnyi spektrum használati jogról van szó, ez a minimum. Ez olyas valami, mivel a hosszú távú megközelítést figyelembe vesszük, ez vonzó lehet a befektetők számára. De a többi rendelkezésben, nem is akarok belemenni a részletekbe, de ugyanebbe az irányba mutatnak. Vagyis, hogy legyen egy sor rendelkezés, amely közösek az Európai Unióban, ugyanakkor maradjon ez egy felhasználó barát, barát vagy befektető barát jogi keret, hogy ne érje el a befektetőket. És van még egy újdonság, ami a vita során felmerült, nevezetesen, hogy megegyeztünk, hogy 2020 végéig azok a frekvenciasávok, amelyek az 5G fejlesztéséhez kapcsolódnak, eh, at that time. So that means ezeket eh, megfelelően erre kell fordítani. Az 5G fejlesztése érdekében az Európai Uniónak meg lesz a kellő infrastruktúrája a spektrumra nézve. Másrészt, hogyha ezzel kapcsolatosan létrejön a megállapodás, akkor most már áttérhetünk a hálózathoz való hozzáférés kérdésére. Megpróbáljuk a szabályozást úgy kialakítani, hogy a befektetéseket elősegítse ez. Most folyik a bizottsággal a vita, illetve a tanácssal, és a bizottság ebben közvetítőként részt vesz. Azt mondhatom, hogy haladunk. Persze még a tanács álláspontja miatt vannak nehézségek, vagy a parlament álláspontja miatt néha ezek az a vélemények megoszlanak, de nagyon jó a csapatunk, a parlamentből sokan vesznek ebben részt, az árnyék előadók, és jó magam előadóként is, itt, itt van a kollégám is, és azt gondolom, hogy jól haladunk, afelé, hogy jó megállapodásra jussunk a hozzáférése kapcsolatosan is. Majd meglátjuk a következő trialógus hogyan alakul. Vannak még kiegészítő kérdések, de az én tapasztalatom szerint ez az egyik leg legfontosabb trialógus, amiben részt vettem valaha, most előadóként. Minden esetre köszönöm minden munkatársamnak a közreműködést, az összes képviselőtársamnak és az ITRE titkárságának is köszönöm a közreműködést. Köszönöm szépen ezt a friss információt a nagyon bonyolult témáról. Zsupik úr, hadd pihenjen egy percet, mielőtt befejezzük ezt a részét a napi rendünknek. Nincs itt senki, aki az energiáról szóló a trialógusról be tudna számolni, úgyhogy tovább lépünk a megújulókra. Blanco López úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném elismételni azt, hogy a szakbizottság és az Európai Parlament támogatása az pontunk mögött nagyon sok energiát adott a tárgyalások megindításához. Jelen pillanatban egy három oldalú tárgyalás bonyolódott le egy bevezető, amelyben az intézmények az álláspontjukat felvázolták, és elkezdtünk a kompromisszumok felvázolásáról tárgyalni. Már ezen az első megállap, vagy tárgyaláson is látható volt, hogy a tanács és a parlament álláspontja nagyon távol van egymástól. A szabályozás, biztonság, kereskedelem, saját fogyasztás területén – nagy eltérések voltak, de vannak olyan területek is, ahol közelebb áll az álláspontunk. Lesznek, illetve vannak technikai ülések, amelyekkel próbáljuk ki kövezni az utat a következő trialógushoz. A legutóbbi technikai ülés az pont ma délután zajlik. Megpróbálunk kompromisszumos szövegeket kidolgozni. A következő háromoldó tárgyalás jövő héten lesz. Azonban Várjuk, hogy az elnökségtől mandátumot kapjunk, hogy meglegyen a megállapodás. Úgy gondolom, hogy a bolgár elnökség egyébként jó munkát végez. A csapatuknak köszönetet mondok az erőfeszítéseikért és az elkötelezettségükért, valamint a jó munkáért. De ahogy mondtam, az intézmények álláspontja nagyon távol áll egymástól. A legfrissebb információk dacára, amelyeket az Európai Bizottság benyújtott, a friss információkkal való ellátás a technológiai haladásról, ez értem, jó ötletnek tűnt akkor, amikor a 2014-es megújulókról szóló jogszabálytervezetet elfogadtuk. A bizott, az Európai Tanács ugyanis akkor módosította álláspontját, de most aggályosabbnak látom a helyzetet. Még mindig az elején járunk a folyamatnak, tapogatózunk, és azt hallottam, hogy a tanács egyébként majd meg fogja könnyíteni majd azt, hogy az energia átmenetet könnyebbé tegyük az állampolgároknak, új javaslatokra fog várhatólag mandátumot kapni a tanács tárgyaló küldöttsége. Most, ahogy mondtam, tehát még tapogatózunk az intézmények. Később fognak a tartalmi részekbe jobban belemenni, például jövő keddem. És hogy mondtam, a bolgár elnökség jó munkát végez. Nagy érdeklődést tanúsítanak a témai rend, de hát óriási munka el még előttünk. A kezdetekkel járunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. López Blanco képviselő úrnak. Biztos vagyok benne, hogy jó kezekben van az önvezetése alatt a téma. Mielőtt az utolsó két információt meghallgatjuk a hármodalú tárgyalásokról, meghallgatjuk az ausztriai misszióról szóló beszámolót. Ez február 14-től 16-ig volt, Paul Rübig vezette a delegációt, ő fog most beszámolni. Igen, köszönöm szépen. A delegáció pontosan jó időben járt ott, nem volt más delegáció az osztrák elnökség előtt. Van egy keretprogram is, amiről beszélni kellett, a többes támogatási keretről. Werner Langen, Stolajan, Flavio Cenato, Milner és jó magam voltunk ebben a delegációban, kiegyensúlyozott volt a delegáció. És az osztrák parlament képviselőivel is találkoztunk, ez nagyon érdekes volt mert azt láttuk, hogy két különböző világban élünk, és mindkét oldal számára jó az, hogyha eszmét cserélhetünk, és láthatjuk azt, hogy milyen fajta problémák jelentkeznek mindkét oldalon, és eh, a, az osztrák parlament béli kollégák eh, pozitívan fogadták a látogatásunkat, és szerették volna, hogyha gyakrabban kerül sor ilyen átfogó párbeszédre. A Kontumoptikai Intézetben is jártunk, jártunk az Osztrák Tudományos Akadémiánál, és az Európai Unió nagyon érdeklődik, illetve nagyon érdeklődik az Európai Unió kutatási programja irányába, a digitális belső piac irányába. Láthattuk itt már egy kicsit a jövőt, főként a kvantum technológia tekintetében, ez eh, az egész internetet forradalmasíthatja. Erre fel kell eh, készülnünk, hogyha itt az áttörés megtörténik. Intenzív módon megváltoztatja ez eh, a dolgokat. És így a digitális belső piacot is majd más szempontunk alapján kell szemlélni az ÖVP-nél is jártunk, egy nagy energiakoncern, ez nem csak Ausztriában tevékenyek, intenzíven beszéltünk a finomítóról az ÖMV-nél, és um, nagyon érdekes uh, volt az is, uh, hogy láthattuk, hogy a gázt milyen mennyiségben kezelik, milyen fajta problémák jelentkeznek. A Baumgarten gázcégnél öt gázkompresszor van, és itt is nagy kihívás volt az, hogy a gáztárolják, a gázt eljutassák, és a biztos, ellátás biztonságát garantálják az Austrian Power Grid kérdésével is foglalkoztunk, az elektromos árammal. Egyértelmű számunkra az, hogy az eh, Austrian Power Grid 3400 eh, km-es vezetékkel rendelkezik, 62 kapcsolóállomással is rendelkeznek. Arról panaszkodtak, hogy hosszas a jóváhagyások ideje, és azt javasoltuk, hogy a Európai Bizottság tegyen javaslatot, ez legyen hosszabb az, az időszak, mint három év, és hogyha nincsen tiltás, bírósági tiltás, akkor az engedély automatikusan megvan adva. Nagyon fontos, hogy az infrastruktúrával elérjük azokat a célokat, a megújuló energiaforrások kapcsán, a széndiokszid csökkentés kapcsán, az energiahatékonyság kapcsán, amit szerettünk volna, és ehhez kell tehát az infrastruktúra, és ezeket, ezzel lehet garantálni mindezt az állampolgárok számára. És hát tudjuk azt, hogy mindenfajta vesztékhez különböző fajta előírás kell, akkor elgondolkodhatunk azért nem arról van szó, hogy itt visszaélnek a demokráciával. Néhány osztrák ipar képviselőivel is találkoztunk. Ők főként tudományos kérdésekben voltak érdekeltek abban, hogy az érdekelte őket, hogy nem lehetne Európa energiaügyekben kicsit agresszívabb, és összességében elmondhatnám, hogy jó volt a megbeszélés. Utolsó nap találkoztunk a digitális ügyekért felelős miniszter, illetve a KKV-kért felelős miniszterrel, Margarete Scheinbreckkel, aki a Telekom területéről érkezve lett miniszter. Ő a szakértője az oktatási programokban is a szoftvereknek, ezt nagyon fontosnak tartja. És itt is kihasználtunk minden percet, csak még kevés is volt az idő, hogy minden témát lefedjünk. Az energiaminisztériumban is jártunk, dr. Lorsnál, akit főként a téli csomagunk érdekelt, illetve annak az egyes prioritásai, az energiabiztonság garantálása, energiabiztonság és megújuló energiaforrások. Úgy gondolom, hogy Ausztria megmutatta azt, hogy a megújuló energiaforrások területén képesek voltak előlépést tenni, a kormány célú tűzte ki, hogy 2030-ig 100%-ban megújuló energiaforrásokat alkalmaz kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Az oktatási, kutatási, fejlesztési miniszternél is voltunk. Ő egy, azt szerette volna, hogyha a 9-es kutatási program esetében egy gyorsított eljárást alkalmazunk, hogy még a választások előtt eldöntsük ezt a 9. keretprogramot. Az osztrák elnökség azon lesz, hogy sikerüljön elérni hogyha a választások előtt tényleg ezt elérjük, akkor meg tudjuk mutatni az állampolgárnak azt, hogy hol vannak a jövőben a súlypontok. És a szélenergiáról is beszéltünk, nagyon érdekes képzési központot láttunk, és egy ilyet minden országban szívesen látnánk az Európai Unióban, hogy minden fiatal megértse a szélenergia működését és jelentőségét. Köszönöm szépen, elnök asszony! La visita estremamente densa di appuntamenti. Köszönöm szépen. Tudom, hogy nagyon tevékenyek voltak a látogatás alatt. Három további aktualizálást kell megosztanom önökkel a tárgyalásokkal kapcsolatosan, majd a végére hagyom. De most az irányítással kapcsolatosan. Köszönöm, elnök asszony. Összefoglalom hogy a kormányzásra szóló rendelet kapcsán mi zajlott eddig? Az első informális három oldalú tárgyalás 2018. február 21-én lezajlott. A különböző ö, intézmények bemutatták az álláspontjukat, bár néhány cikk tartalmáról is beszéltünk, az a döntés szület, a tartalmról nem született döntés. Társelőadó kollégám, aki itt túl mellettem, túl úrral hangsúlyoztuk, hogy az Európai Parlament erős mandátumot kapott a plenáris szavazáson nagyon nagy többség révén. Az első és fő álláspontunkat, pontjainkat bemutattuk. Az egyik, hogy hosszú távú stratégiát szeretnénk látni. A párizsi megállapodás végrehajtása kapcsolatban legyen szénköltségvetés Európai Uniós szinten. Szükséges egy többszintű párbeszéd platform és a makroregionális együttműködés, az energiahatékonyság legyen a prioritás, és legyen úgynevezett gap filler mechanizmus, ami a hézagokat tömködi be átmeneti időszakban. Stankov úr, az energiaminiszter helyettes hangsúlyozta két álláspont közötti hasonlóságokat. Azt mondta, hogy a megújuló energiákkal kapcsolatban a 30 referencia pontos javaslatuk az hasonlít a miénkhez. Az európai biztos vállalta a közvetítő szerepét. Az Európai Bizottság tehát ezt a szerepet fogja betölteni. Az Európai Bizottság készen áll ahhoz, hogy vizsgálatot, hatásvizsgálatot készítesen, ahogy ezt az Európai Parlament is kérte. Technikai szinten volt egy sor cikk, amiről már beszéltünk, és nagyjából sikerült véglegesíteni is az álláspontokat. Még három technikai ülésre fog sor kerülni a második három oldalú tárgyalás előtt, ami csütörtökön március 26-án lesz megtartva. Ha minden jól zajlik, akkor ö, haladni fogunk. Eddig jó ritmusban haladnak a tárgyalások. Köszönöm szépen. Um. Szeretnék egészíteni az hangzottakat. Úgy látom, hogy jól haladunk technikai szinten. Az a probléma, hogy a tanács álláspontja túlságosan gyenge, nem tudunk megállapodásban reménykedni egyelőre. Reméljük, hogy a tanács elmozdul. Az álláspontjáról a haladók tagállamok dolgoznak ezen, de még időre van szükség. A következő három oldalú egyeztetés valamikor április végén lesz, ez ígéretesebb időpont, Reméljük, hogy gyors lesz a haladás. Számunkra egyértelmű, a parlamenttől átfogó mandátumot kaptunk, ambícióra van szükség, a tagállam, az állampolgárok nem értenék meg, hogy feladjuk az ambíciónkat egy ilyen fontos témában, mint a Párizsi megállapodás. Tehát csatára kell készülnünk egy pár évig. Bene, grazie. Rendben. Köszönöm szépen. Gratulálok a munkájukhoz, a López Blanco úr is elmondta. Ami a trialógusokat illeti, Grossz Tetaszony az iparfejlesztési programról beszél a védelmi iparágban. Köszönöm szépen az első háromoldalú tárgyalásra sor került a védelem területén március 15-én Strasbourgban. A mandátumot, amit a parlament adott, képviseltem. Két kolléga kísérte, a költségvetési, illetve a külügyi szakbizottság jelentéstevői Esteban González Pons, illetve Johan Pascu voltak ők. A bolgár elnökség irányította a tárgyalásokat, Gyorsan szeretnénk a tárgyalásokat lezárni, hogy minél hamarabb hatályba léphessen 2019. január 1-én ez a jogszabály, és így bekerül kerüljön a költségvetésbe is, és ehhez májusban el kell fogadni. Nincs időnk arra, hogy elvesztegessünk akár egy pillanatot is. Az első vita során a költségvetésről beszéltünk, a jogosult egy ö, felekről, a jogosult ö, és a jogosulatlan kifizetésekről. Az Európai Parlament szeretné elkerülni azt, hogy a program ö, új pénzeket használjon fel, a nem allokált pénzeket szeretnénk ide átcsoportosítani. A tanácsnak teljesen más ö, álláspontja van, a nem, nem felhasznált marzsokat ugyanis általában visszaszokták kapni a tagállamok, ezért kérjük a bizottságot, hogy dolgozzon ezzel a kérdéssel és kompromisszumot javasoljon. Nem lehet a két teljes mértékben különböző állásponton maradni, úgyhogy kérjük a bizottságtól, hogy próbálja meg kompromisszumra jutni a parlament és a tanács álláspontja között, ami mindkét fél számára elfogadható. Aztán a jogosultság kérdésében nem nagyon haladtunk. Van egy általános klauzula, ami azt mondja, hogy bizonyos fegyverek, bizonyos cégek benn maradnak a program keretén körül, keretén belül. Nemzetközi kötelezettségek írják ezt elő, ezt el kell, ismerjük. A munkaprogram kapcsán a parlament azt kérdezte, hogy delegált, kérte, hogy delegált jogi aktusról legyen szó természetesen végrehajtási jogi aktust szeretne a bizottság, de számunkra a parlament számára az nem igazolható, hogy miért szükséges, amit a bizottság kér. A parlament előjogai tiszteletben kell tartani, és az alapjog minden információt kell, hogy tartalmazza már maga is. A parlament azért nem akar végrehajtási jogi aktust, mert a bizottság munka programja nem volt pontos. És nagyon sok információ hiányzik, így nem tudunk előrelépni. Ezt nagyon határozottan magyaráztam el. Aztán a jogosultsággal kapcsolatban hangsúlyoztam azt, hogy pontosabb kritériumokra van szükség, mint a tanács hogy a, azok a cégek, amik az Európai Unióban rendelkeznek székhelyel, csak akkor legyenek jogosultak, hogyha egy sor kondíciót teljesítenek és sokkal hanyagabbnak akar mutatkozni a tanács, de a parlament szeretne nagyon határozottan kitartani az álláspontja mellett. A következő trialógus április 10-én lesz, úgyhogy muszáj addig is haladnunk. Nagyon sok technikai ülés lesz addig is, de hát muszáj haladnunk, mert hogyha azt akarjuk, hogy májusra egy megállapodásra jussunk, akkor a tanácsnak is kell adunk időt arra, hogy reagáljanak a mi kéréseinkre, és a bizottságnak arra, hogy közvetítsen a két fél között. Köszönöm szépen a felszólalását. Most már csak Poké úr maradt hátra. Felolvasom a feljegyzését az energiahatékonysága triálógussal kapcsolatosan. Az első alkalom február 27-én volt, volt négy technikai találkozó, ahol jelentős előrelépés történt a kompromisszumos javaslatok feltárásában, különös tekintettel az információ mérésre való tekint, az információ mérésre, a hűtés-fűtésre, illetve a háztartási melegvízre, energiaszegénység, energia elsősorban program, a tanács és a parlament előzetes megállapodásra jutott más rendelkezésekkel kapcsolatosan, az információmérés és a fogyasztói számlázás, és az energiahatékonyság finanszírozása ezek a témák. Nagyobb erőfeszítésekre van szükség az energiahatékonyság először és az energiaszegénység programokban. A következő trialóguson a politikai természetű kérdéseket vizsgálják meg, az energiahatékonysági célkitűzéseket, a 35%-os célt kötelezővé kívánjuk tenni, a parlament 30%-ot javasol, és van még egy téma, amit meg kellene vizsgálni, a hetedik cikk szerinti megtakarítások kérdése. Az elnökség azt kérte, hogy a következő trialógust május 16-ára halasszuk, már csak azért is, mert az energiainformális tanács Szofiában április 19-é lesz. A miniszterek ekkor egyeztetnek a lehetőségekről és a három ügyről, ami most napirenden van. Az informális tanács ülésen az elnökség remélhetőleg célkitűzésekkel kapcsolatosan megállapodásra jut hogy május végére lezáruljanak a tárgyalások. Poké kollégának sok sikert kívánunk ebben a munkában is, és köszönöm mindenkinek, aki mostanáig velünk maradt türelmesen. 5 órakor egészen pontosan, addig rövid szünetet tartunk. Sefkovics alelnök velünk lesz, csatlakozik hozzánk a gázellátás témakörében. Kérem, hogy maradjanak, ez is egy nagyon fontos napirendi pont. dicsérje. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Eszmecserét kezdünk Maros Sefcovics úrral, az Energiunió alelnökével, az Európai Bizottság alelnöke elsősorban, és az Energiunió elnöke javítja ki magát az elnök úr. Az Energia Unió elnöke és a bizottság alelnöke. A téma a legújabb fejlemények az orosz gázellátása kapcsolatosan Ukrajna irányában. Ez nagyon fontos téma. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr, hogy eljött a szakbizottságunkba, és ismerteti velünk a március elejé új fejleményeket, amikor a Gazprom megtagadta a már kifizetett gáz szolgáltatását Ukrajna irányában és visszalépett a meglévő szerződésektől, és ez ráadásul nagy hidegben történt, és rendkívüli intézkedéseket indokolt, amikor is bizonyos közintézményeket átmenetileg be kellett zárni, iskolákat, stb. Mindenkit emlékeztetnék, hogy 2006-ban, de különösen 2009-ben nagyon hasonló helyzet alakult ki, Szlovákiában és Bulgáriában, amikor is két hétig megszűnt télvíz idején a gázellátás. Ezt hiszem előtt kell tartanunk, és most hasonló helyzet alakult ki Ukrajnában. Szeretnénk az alelnök urat felkérni arra, hogy szóljon néhány szót a politikai jogi háttérről ezen fejlemények mögött, és a legfrissebb fejleményekről, helyzetről, illetve hogy az EU gázellátás biztonságára milyen kihatásai vannak ennek a helyzetnek, milyen intézkedéseket tett az EU, vagy milyeneket fog tenni a helyzet orvoslására. Ezek a kérdések mind nagyon fontosak az Európai Parlament egésze számára, de az ITRE szakbizottság viseli a legnagyobb felelősséget ebben a témakörben. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött, és akkor most el is adom önnek a szót, alelnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Jerzsi, Az európai képviselőket is üdvözlöm, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a meghívást, hogy eszmecserét folytathatunk az ITRE bizottsággal a legújabb fejleményekről, ami az ukrajnai orosz gázellátást illeti szolgáltatást. A bizottság kiemelt kérdésként kezeli az EU Energia Unió dossziékat. Ez nagyon összetett kérdés. Az energiabiztonság és a külső aspektusok nagyon fontos szerepet játszanak ebben a tekintetben. Tudom, hogy ezek a témák nagyon közel állnak az önök szívéhez is, és nagyon fontosak az önök számára. Ezért meg tiszteltetés számomra, hogy több alkalommal beszélhettem már erről a témáról ebben a házban önökkel. Ennek az eszmecserének köszönhetően nagyon fontos elemeket sikerült meghatároznunk, ezek az energiaellátás biztonságának, architektúrájának sarokkövei. Új rendeletet készítettünk elő, és fogadtunk el a kereskedelmi szerződésekkel kapcsolatosan, ez még nem történt meg a korábbiakban. Eznek, nagy, ennek nagyon fontos eredményei is vannak már. A rendeletnek köszönhetően hatékony mechanizmusokat indítottunk el, megelőző és kockázattal kapcsolatos intézkedéseket tartalmaznak ezek a mechanizmusok, amelyek segítségünkre siethetnek egy esetleges válsághelyzetben. Elfogadtuk a határozatot a gázzal kapcsolatos kormányközi megállapodásokról, amelyek alapján a tagállamok csak olyan megállapodásokról tárgyalhatnak, amelyek pontosan megfelelnek az európai szabályoknak. Szeretném kiemelni az önök munkáját az EU LNG stratégiájával kapcsolatosan. Ez hozzájárult jelentősen ahhoz, hogy az energia ellátásunk térképe diverzifikáltabb lett az új LNG terminálók oda vezettek, hogy a gázárak csökkennek a fogyasztók számára, és nagyon fontos, hogy hedging lehetőségeket hozott ez létre olyan országok számára, amelyek egyetlen forrástól fügtek az eddigiekben, hozzáférnek most a globális piachoz, és ez nagy biztonság az energiállátás biztonsága szempontjából. Összességében dolgoztunk az eddigiekben, és dolgozunk is ezeken a kérdéseken, és ami nagyon lényeges, a, az energiabiztonsági hardware, a rendszer összeköttetések, ezek közös érdekeinket szolgálják. Nagyon fontos, hogy a rendszer összeköttetéseket létrehozzuk, és a visszaáramlási kapacitásokat is létrehozzuk, hiszen ez egy opcionalitást teremt az európai gázellátásban és az áramlatokban. Más intézkedéseket is ki tudnék emelni a gáz tárolással kapcsolatosan, illetve más lépéseket is tettünk az elmúlt években ma. Úgy gondolom, hogy bizony, nagy bizonyan meghozhatjuk azt a következtetést, hogy az Európai Parlament munkájának köszönhetően is sokkal jobb helyzetben vagyunk, már ami az energiaellátás biztonságát illeti, jobb helyzetben vagyunk, mint három évvel ezelőtt, kézzelfogható eredménye ez az Energia Unió működésének. A Párizsi megállapodás és a 2030-as célok összefüggésében visszafordíthatatlanul elindultunk a szénmentesítés útján. Már látjuk, hogy Európában az energiaügyi átállás már tény. Ennek ellenére tudnunk kell azt is, hogy középtávon a gáz még akkor is, ha minden klíma kötelezettségvállalásunkat teljesítjük, a gáz továbbra is fontos energiaforrás marad Európa számára, kiegyenlítő, üzemanyag marad a megújuló energiaforrások kiegészítéseképpen. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megbízható legyen a gázellátás. Miért olyan fontos ez? Azért, mert közel az Európában elfogyasztott gáz kétharmada külföldről származik, importból és az egyre nagyobb belső termelésének ellenére is növekedni fog az importmérték a következő években. Itt jutottunk el az orosz gázellátás kérdéséhez. Az a nem EU importok közül kiemelkedő 40% körüli az Oroszországból származó gázellátás. Az energiakapcsolataink Oroszországgal nagyon fontos szerepet játszanak külső kap- külkapcsolatainkban, energiaügyi külkapcsolatainkban, és az energia ellátás biztonságában is. Nagyon fontos, hogy csökkentsük a függőségeket és a kiszolgáltatottságot a külső tényezőknek. De reálisan és pragmatikusan kell gondolkodnunk elismerve, hogy a stabil kapcsolatok az exportőr országokkal nagyon fontos tényezők a gazdaságunk fenntartásában. Ukrajna szoros stratégiai partner, szomszédja az Európai Uniónak sok területen, ideértve az energiaellátást is. Mint önök is tudják, 2016-ban írtuk alá az EU-Ukrajna egyetértési megállapodást, ezt az új dokumentumot az energiával kapcsolatosan, ami öt Európa Unió dimenziót ölel fel, április elején miniszteri találkozó lesz az egyetértésű megállapodással kapcsolatosan és az együttműködéssel kapcsolatosan. Az együttműködés célja, hogy a gazdaság modernizálását szolgálja, hiszen az energia jelenti a gerincét a gazdaságnak. Ukrajna jelentős energiareform napi rendet indított el, nagyon sok mindent el is értek, a gázágazatban reform történt, és intézkedéseket tettek az energiahatékonyság javítása érdekében. Ebben segít az Európai Unió tudással és jelentős pénzügyi támogatással is, több mint 100 millió eurót jutattunk eddig Ukrajnának erre a célra ebben az évben. Ukrajna ugyanakkor nagyon fontos szállítási útvonal is, az orosz gáz Ukrajnán keresztül érkezik Európába. 2006 és 2009 már szóba került. Láttuk, hogy milyen drámai következményekkel jár az ellátás megszakítása az európai országok számára is. Ezért nagyon örülök, hogy 2009-ben annak ellenére, hogy nagy kihívások jelentkeztek Ukrajna keleti határán, a szállítási útvonal nagyjából jól működött, ezekben az években, ezen szállítási útvonalnak köszönhetően megbízható volt Európa gázellátása, ez jelentős hozzájárulás a gazdaságunk energiaellátásához. Ugyanakkor ez a szállítási útvonal Ukrajna számára bevételeket hozott. Tudjuk, hogy milyen nagyon fontosak a bevételek, a reformok finanszírozása érdekében az ukrán nép jövője szempontjából ezek létfontosságúak. A két ország közötti feszültségek, amelyek a törvénytelen orosz megszállás nyomán alakultak ki, és a kelet-ukrajnai konfliktus nyomán nagy hatása voltak az energiahelyzetre Ukrajnában és Európában is bizonyára, szorosan követik a stokholmi választott bírósági eljárást is. Ezekben az esetekben nagyon fontos szerepet kapott a két nagy gázellátó cég, a Naftogáz és a Gazprom. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy a két fél a stokholmi választott bíróságot választotta a szerződéssel kapcsolatosan, és hogy iránymutatást adjon a kereskedelmi kapcsolatban. A végrehajtással kapcsolatosan nem is szeretnék részletekbe bocsátkozni, illetve az ütemezéssel kapcsolatosan, mivel a bizottság nem volt ennek az eljárásnak, de a bizottság üdvözli a Stockholmi Választott Bíróság döntését, illetve hogy meghozta ezt a döntést a gázellátással kapcsolatosan a Naftográz és a Gazprom között. A bizottság mindkét céltől azt várja, hogy tiszteletben tartsa a döntést, és hogy ez legyen a jó kereskedelmi kapcsolat alapja a jövőben a naftogáz és a Gazprom között. Ezért aggasztó számunkra a Gazprom és a Naftogáz közötti újabb pengeváltás a február 28-i választott bírósági döntés után a Gazprom leállította az ellátást és a szállítást is hogyha megszüntetik az megállapodást, reméljük, hogy ez rendezetten történik, figyelembe véve a két fél jogait, kötelezettségeit és a harmadik országokra való kihatásokat is, mint például az Európai Uniós országokét. Meggyőződésünk, hogy a Gazprom és a Naftogáz érdeke, illetve az Oroszorsz, Oroszország és az Európai Unió érdeke is, hogy a stokholmi döntést betartsák. Nincs szükség az eszkalációra egyetlen egyik oldalon sem. Fontos, hogy a Gazprom megfeleljen a döntésnek a két és 2,6 milliárdos kifizetéssel kapcsolatosan is. A jogi lépések a felek részéről nem szabad, hogy veszélybe sodorják a gázellátást. Mindkét fél megnyugtatott arról, hogy erről nem lesz szó. A bizottság készen áll a jelenlegi helyzetben a tárgyalások elősegítésére. Ukrajna március elején elindította a korai jelzőjelzés mechanizmust a társulási megállapodás alapján, amikor, naft, a, amikor nem szállították le a gáz. Ez volt az első alkalom, hogy ez a mechanizmus életbe lépett. Azonnal reagáltunk, és két oldalú tárgyalást tartottunk Uk- az Ukrajna miniszterelnökével, Groisman úrral, a GAFTO vezérigazgatójá, Naftogáz vezérigazgatójával és Oroszország energia miniszterével Novák úrral kétoldalú egyeztetések történtek, és elindítottuk az ENCO G mechanizmust is. Ez a nagyon fontos szervezet is belépett a játszmába, úgymond, hogy nyomon kövessék a helyzetet. A szállítási szerződés 2019 végén jár le, ezért a legjobb eh, előremutató megoldás a háromoldalú tárgyalások tartása a 2019 utáni tranzitvolumenekkel kapcsolatosan. A szétválasztás és a modernizáció nagyon fontos elemek. Együttműködünk az ukrán hatóságokkal és a naftogázzal, hogy előrelépjünk a szétválasztás folyamatában a megbízott, jó hírnevű nyugati cégek bevonása nagyon fontos mérföldkő lesz a 2019 9 utáni helyzet rendezésében. Tudjuk, hogy ez mindenkinek érdeke, és nagyon jó nevű cégek is érdeklődésüket fejezték ki az eljárás iránt. Az energiabiztonság Európában függ a jól működő, átlátható, likvid belső energiapiactól, a gáz irányelv és a szabályozási keret arra irányul, hogy kiküszöböljük a piaci egyensúlytalanságokat és visszaéléseket. Szeretnék a gáz irányelv módosítójáról is szólni, ma délelőtt szavaztak erről itt a szakbizottságban. Ennek a módosításnak az a célja, a javaslat tavaly novemberben született egyébként, hogy pontosítsuk, hogy az EU energiaügyi jogszabályok minden vezetékre és rendszer összekötetésre vonatkoznak az EU joghatóságának határáig. Biztosítani kívánjuk, hogy ezek a vezetékek megfelelnek az EU szabályoknak, hogy ezeket megfelelően átláthatóan üzemeltetik, és más üzemeltetőkhöz is hozzáférhetőek lesznek, hatékonyan működtetik őket. Juncker elnök úr elmondta értékelő beszédében, hogy ez nagyon fontos lépés az Energiaunió kiteljesítése érdekében, megerősítve a szolidaritási aspektust azzal, hogy egységes szabályzási keretet hoz létre a gázszállításra az unión belül, függetlenül a származástól. A módosítással kapcsolatosan tehát szeretném megköszönni az önök délelőtti pozitív szavazatát. Remélem, hogy a tanács véglegesíti az álláspontját javaslatunkkal kapcsolatosan, és a háromoldalú tárgyalások minél hamarabb megkezdődhetnek minden szinten felhozom ezt a kérdést a miniszterelnökkel, az a miniszterelnök helyettessel, az energiaminiszterrel Bulgáriában, Szofiába látogattam legutóbb, amikor a bolgár elnökség napirendjéről tárgyaltunk. Tudom, hogy elnök úr Bulgáriába utazik hamarosan. Mindannyian reméljük, hogy az elnökség felhívása különösen egy ilyen nagy támogatás nyomán, amit az önök szakbizottságától kaptunk, oda fog vezetni, hogy hamar lezárható lesz a tanácsban ez az ügy, és megkezdhetjük a háromoldalú tárgyalást. Köszönöm szépen a figyelmet és a konstruktív megközelítést. Nagyon konstruktív volt ez a módosítás, és reméljük, hogy hozzájárul az európai energiállátás biztonságához. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy meghallgathattuk az előadását a jelenlegi helyzetről, az ukrajnai helyzetről. Ahogyan is mondta, nagyon közel vagyunk ez az országhoz. Több területen társult államok vagyunk, úgyhogy felelősnek érezzük magunkat. A felelősség pedig nagyon fontos, az intézményközi és a nemzetközi kapcsolatokban is szükség van erre a felelősségre, különben minden eltűnne. Most pedig kezdjük meg a vitát. Először a néppárt nevében a koordinátor Karins úr kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr elkötelezettsége nyilvánvaló, és örülök, hogy ismét ellátogatott szakbizottságunkba. Az időzítés és a téma sajnálatos egy kicsit. Először egy megjegyzésem lesz, aztán egy kérdésem. A megjegyzésem, hogy sajnos a, nincs új a nap alatt. Az elmúlt években is láttuk azt, hogy az orosz kormány a monopóliumot élvező Gazpromon keresztül politikai fegyvernek használja a gázelet. A Gazpromnak most sok pénzt kéne fizetni a naftagáznak, de nem az lett az eredmény, hogy megállapodnak a fizetésről, hanem az, hogy az ukrán piacra nem szállítanak gázt. És így az ukránok kényszerűen csökkentik a gázfelhasználásukat, hogy biztosítani tudják az európai tranzit szállítást, de közben ők maguk szenvednek. Ez nem egy kivétel, hanem szisztematikusan használt eszköz, nem csak, hogy nem fizetnek akkor sem, amikor kéne a választott bíróság szerint, hanem egész egyszerűen elzárják a gázcsapokat. Ez nem piaci alapú magatartás, és a mintázat úgy tűnik, hogy az, hogy politikai eszköznek használja az orosz kormány a Gazpromot, a különösen olyan országok ellen, amelyek így gyengének vagy elszigeteltnek tekint. Ukrajna nem az EU tagja, úgyhogy az erő ö, fitoktatásával lép fel Oroszország ellenük. Ma itt a szakbizottságban, ahogy ön is helyesen mondta, egy elég nagy többség, a szakbizottság elég nagy többségben támogatta az irányelv tervezetet a gázpiaci irányelv Európai Bizottság által javasolt módosítását. Hogyha a trialóguson a tanács is elfogadná ezt, ezzel az Európai Bizottság képessége javulna arra, hogy aktívan részt vegyen olyan programokban, amikkel biztosítani tudjuk minden európai érdekét, és azt, hogy az energiapolitikánkat végre is hajtjuk. A kérdéseim tehát a következőek. Egy, hogyan látja ennek az irányelv tervezetnek a haladását a tanácson keresztül a triológusban, és még egy dolog, érthető aggályai a kollégáimnak Olaszországból, Spanyolországból, Franciaországból, hogy ez az irányelv a meglévő mondjuk észak-afrikai vezetékeket alkalmazhatja, miközben vannak olyan országok, akik esetében, hogyha mondjuk én akarnám a, újra tárgyalni a helyzetet, akkor végig gondolnám azt, hogy hát Líbiában tulajdonképpen ki a felelős, ki az, akivel egyáltalán tárgyalni lehet. Hát harcoló felek vannak, úgyhogy nagyon is legitim aggájai vannak a déleurópai európai kollégáknak, még a meglévő szerződésekkel kapcsolatban is. Ez az irányelv, hogyha törvénybe iktatják, akkor hogyan, milyen hatása lesz ezekre a szerződésekre? Köszönöm. Karinsz úr, most az SND nevében Dan Nika koordinátor következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Domnul vicepreședinte Szevcsovics, e, și să spun că... E, Szeretném elmondani azt, hogy jónak tartom azt, hogy az Európai Bizottság ezt a kérdést kezeli, ez nagyon fontos. Nagyon fontos az energiabiztonság kérdése. Ahogy mondtam, a bizottság ezt komolyan veszi, és ezt nagyra értékeljük főként olyan területeken, ahol nehezebb az energiához való hozzáférés különböző célokra. Nem luxusról van szó, erre szükség van, és ezért szeretnék önnek köszönetet mondani, hogy tényleg foglalkozik ezzel. Még egy dolog. Üdvözlöm azt, hogy elfogadtuk a belső piac közös normáit. Ez nagyon fontos, hogyha ilyenfajta szerződéseket akarunk az EU-ban, akkor meg kell tartani ezeket a normákat. Nagyon fontos ez a jelzés, és Remélem, hogy ezt mindenki egyértelműen eh, megértette. Még egy dolog. Két héttel ezelőtt elfogadtuk eh, a közös érdekű projektek listáját. Ez is rendkívül fontos az energiállátás biztosítása szempontjából, de megülő energiaforrások szempontjából is, hiszen látnunk kell azt, hogyha nincsen backup, az gondot jelenthet, ez is egy egyetemű jelzés volt. Az, hogy most az Oroszország-Ukrajna kapcsolattal bennak az is jó, jó, ahogy ezt kezelik. Nem egyszerű ebben a kérdésben közöttőként fellépni. Másképp nem is eh, lehetne itt fellépni. Még egy dolog az energiabiztonságról. Fontos lenne, hogyha azokra a területekre is gondolnánk, ahol van földre, földgáz tartalék, például a Fekete-tengernél, és esetlegesen itt nagy kapacitás is lehetne. Például ez esetlegesen Románia igényeinél, igényein túl még a régió igényeit is fedezhető, de itt a bizottság eléggé tartózkodó. Még egyszer szeretném elmondani azt, hogy örülünk annak, hogy teljesen állnak ehhez a témához, mert fontos az, hogy elérjük a klímacélokat és a megőrülő források céljai ezek nem olyan dolog, amelyeket könnyűváról vehetnénk, és többször bebizonyosodott az, hogy ez számunkra fontos, és a bizottsággal jól együttműködünk. Még egyszer köszönöm szépen önnek személyesen, és köszönjük ezt, köszönjük. Thank you much. And supply to... Köszönöm szépen. A bolgári ellátás sem egyszerű, csak úgy, mint a magyar és a szlovák. Úgyhogy nagyon fontos, amit elmondott, és az, amit Bulgár, Bulgária bemutatott nekünk. Tosanovszki úr, öné a szó. ocenit eh, pana komisaře, že přišel v tak horký... Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyra értékelem hogy a biztos úr ellátogatott hozzánk ebben a kritikus időszakban. 2006 és 9 után, bár sajnálatos módon az Európai Unió most már komoly szerepet játszik, és egyébként egyetértek azzal, hogy nagyon sok jó technológiai megoldást sikerült 2006 óta találnunk, és ez nagyszerű, valamint az is nagyszerű, hogy az Európai Unió most már biztonságban van. Nem volt energiahiány az elmúlt időszakban. De hát ezek nem egyszerű kérdések, és önnek sem lesz könnyű válaszolni, hiszen harmadik országokról és máshol zajló eseményekről fogunk kérdezni. Nagyon örülök, hogy 2006 óta sikerült előre haladni, Szlovákia és a Cseh köztársaság tapasztalatai a vissza elegyrányú áramlásokkal most már egész Európában megvalósultak, és az európai energiabiztonság javult. Beszéltem arról, hogy nehéz kérdések, nehéz válaszok várhatóak, nem aggódik attól, amiatt, hogy az ukrajnai helyzet még bonyolultabbá válik? A technológiai és szerződéses kapcsolatok terén. A nagy tranzit olajvezetékek talán már nem lesznek annyira szükségesek, mint eddig voltak, és Európának az új technológiai megoldásokról el kellene gondolkoznia. Az északi áramlat kettes után más lesz teljesen a helyzet, úgyhogy most van egy kis időnk gondolkozni. Lesz egy elosztó hálózat is, de miután az északi áramlatot befejezik, teljesen más lesz a helyzet. A második kérdésem a jelenlegi vitákra és tárgyalásokra vonatkozik az energiacsomagról. a harmadik országoktól való megnövekedett függés a gáz tekintetében. Azután, hogy annyit szenvedtünk a foszilis tüzelőanyagok például a szén miatt, nem lehetséges, hogy érdemes lenne jobb megoldásokat találni a jövőre vonatkozóan? Persze nagyon könnyű kérdezni, de a válaszadás már nem lesz annyira egyszerű. Elnök, köszönöm szépen, kedves kolléga. Köszönöm a kérdéseit. A következő hozzászólónk a zöldek nevében Tomás úr, a koordinátor. Köszönöm szépen, Tur, mondja Turmes úr, üdvözlöm biztos úr. Hihetetlen helyzetben vagyunk, egy ukrán szállítónak a, előre kell kifizetnie óriási minő, mennyiségű gázt, hogy télen a népesség ne fázzon. Miközben van olyan orosz társaság, amely, és meg tudja erősíteni, talán biztosul, a szállítás előtt 15 perccel egész egyszerűen úgy dönt, hogy nem szállítanak és ezzel gyerekeket, nőket, időseket tesznek ki annak, hogy hidegben kell ücsörögniük. És ugyanez az orosz szállító direkt gyakorlatilag csökkenti a gázvezetékben a nyomást, hogy ezzel az ukrán gázrendszer összeomlását idézze elő. Nagyon fontos a kollégáknak ezeket a konkrét, direkt támadásokat is megérteni az ukrán hálózatok biztonságával szemben. Ezek túlmennek, illetve hát kiegészítik azt a támadást, amit a szállítás megtagadása nevez, ne, jelez, jelent. Európa szolidáris akart lenni, és ezzel kapcsolatban egy konkrét kérdésem lenne önhöz a tranzit megállapodás Ukrajna és Oroszország között, ami 2020-21 körül jár le. Nem lenne fontos, hogy az Európai Bizottság, Németország, Franciaország, akik a Minszki megállapodást aláírták, nem kéne, hogy nagyobb erőfeszítést tegyenek, hogy Ukrajna és Oroszország megállapodást tudjon kötni egymással. És még egy megjegyzés, ma reggel, amikor a politikai álláspontunkról beszéltünk, nem lepődtem meg, hogy a kommunisták védik Oroszországot. A szélső jobb, akiket Putyin fizet, lehet, hogy ők is ezt támogatják, de én büszke vagyok arra, hogy a zöldek az egyenlőek, akik minden európai országban világos álláspontot képviseltek. A lengyel zöldek harcolnak Jerzy Buzekkel együtt. A zöld németek az egyetlen olyan német politikai csoport, akik mellettünk küzdenek. Grossz tehát az, hogy a zöld franciák világos álláspontot foglalnak el. És hogyha ma üzenetet tudok a francia vezetőség felé közvetíteni Macron felé, elfogadhatatlan, hogy egy francia kormány, ami aláírta a Minszki megállapodást, továbbra is a gazdasági ö, egészségét ássa alá Ukrajnának azzal, hogy a Gazprommal és érdekeltségeivel tárgyal. Remélem Franciaország fejlődni fog. Annak idején Emeszrelik úr volt, aki Holland úrral kapcsolatban fellépett. Remélem a Macron úr több szolidaritást fog tanúsítani, és ezen területen is. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Most pedig a listámon a GUE nevében Benito Ziluaga úrnak adom meg a szót. Muchas gracias, señor presidente, y también muchas gracias al señor comisario Sefcovic por estar hoy en... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó az, hogy itt van a szakbizottságunkban, az itt a szakbizottságban. Szeretnék egy aggodalmamnak hangot adni, nem csak amiatt, hogy Ukrajnát érinti ez a dolog, hanem ez kihat az Európai Unióra is ki fog hatni. Az ellátás biztonsága ezzel a nagyobb gondunk, itt arról van szó, hogy az orosz gáztól függünk, de függünk a gáztól, viszont ezt egyáltalán nem kérdőjelezik, mert csak az, hogy az orosz gáztól függünk. Azt elmondtam ön is, hogy le kell küzdeni a, ezt a függőséget. Beszélt a megállapodásról, arról, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség a megállapodások kapcsán, Ön beszélt az energiastratégiáról, a közös érdekű projektokról, és arról, hogy az ellátás utaknak, diverzifikátnak kell lennie. A klímaváltozásról is beszélt, a metángázról szeretnék kérdezni. Nem gondolnak-e arra, hogy a célokat átdolgozzák más energia intézkedések tekintetében is? és esetlegesen ezeket a célokat is át kellene dolgozni, hogy egy újfajta stratégiát lehessen alkalmazni, amelyel nem csak hogy az orosz gáztól történő függést csökkentenék, hanem általában csökkentenék a gáztól való függést. A bizottságban mindig is amár arról beszélnek, hogy szeretnék átdolgozni a célokat, és lehet, hogy az energia területén is el kellene ezen gondolkodni. Ezzel is lehetne talán csökkenteni a gáztól való függést, de továbbra is itt vannak Európában nagy energiacégek, Franciaországban is 20%-os a részesedés. A mintessel, benne van a Nord Stream 2-ben is. Hogyan tudja elmagyarázni azt, hogy ezen szoros kapcsolatokkal az európai bizottság objektívan tud fellépni a tárgyalásokon. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Ha megkérhetném Hámsz asszonyt, az elmúlt napokban szó volt bilaterális orosz-ukrán találkozóról, azon gondok tekintetében, amióta, amik azóta állnak fenn, amióta Oroszország csökkentett a nyomást a gáz vezetékben. Ezek nyíltan eh, háromoldalú tárgyalások-e, hiszen a válsághelyzetek, és szerintem ez egy sürgető helyzet, mindenképpen három oldalú tárgyalásokra van szükség, mind a két ülésen a bizottság általában jobb megoldásokat talált, mint amit a bilaterális találkozókon találtak volna, és kíváncsi lennék arra, hogy mit gondol ön erről. Szeretnék hallani valamit arról is, hogy volt-e bármilyen reakció, vagy bármilyen fajta elgondolás arról, hogy szabályozzák a gázpiacot, úgy, ahogy mi azt elkezdtük ma a szakbizottságban. Volt-e bármilyen fajta újabb fejlemény Ukrajnával, vagy továbbra is minden úgy megy tovább, mint eddig? A németek és mások játszák a kártyáikat úgy, ahogy korábban is tették. Thank you very much, Madame Françoise Grostet. François Grostet következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Turmes úr, szólok hozzá. Értem, hogy milyen erkölcsi dolgokra utal, de soha nem szoktam reagálni, viszont arra kérném, hogy kicsit figyeljen oda, hogy mit mond. A minket most érintő témával kapcsolatban emlékezhetnék arra, hogy mindig hajlandóak voltunk arra, hogy két célt védjünk meg, az egyik az ellátás biztonsága, a másik pedig a források diverzifikálása az Európai Bizottság alelnöke is emlékszik rá, és ön is mondta, hogy a földgáz nagyon fontos ebben az átmeneti időszakban a megújuló energiák felé, amikor ezek még nem tudják biztosítani a biztonságos ellátást. Amúgy szeretném azt is elmondani, mert a zöld kollégánk a foszilis energiaforrásokat elutasítja, de szerintem figyelembe kell venni azt, hogy szükség van a gázra. De Afrikában hol állunk a partnerséggel? Beszéltünk a Gazpromról és az Oroszországból felénk irányuló gázellátásról, de a diversifikáció szempontjából figyelme kell venni, hogy Afrikában is van gáz, és ezzel kapcsolatban szeretnék további információkat kapni öntől. Köszönöm szépen. Kohlicek úr, szakbizottságunk alelnöke kap szót. Já bych měl několik poznámek. Köszönöm szépen. Nekem is lenne néhány megjegyzésem. Most nem fogok Turmes úr bolondságaira kitérni. Ezek az ő, e, e, ez az ő álláspontja, joga van hozzá. A kérdésem viszont a következő nem bánjuk azt, hogy Líbiából csak egyetlen beszállítónk van, aki monopóliumot élvez, és ráadásul sem tudjuk pontosan, hogy ez ki. Ez elfogadható a bizottság számára? Algériából is, Líbiából is, Oroszországból is monopólium szállít nekünk. Algéria esetében pedig nyilvánvaló, hogy eh, ugye egy monopóliumot élvező társaság van. Kérdésem az, hogy az Európai Bizottság miért nem birkózik meg, miért nem foglalkozik azzal a gázlelőhelyel, ami Ciprus mellett kiaknázható lenne. Persze tudom, hogy bonyolult a helyzet, mert ott van Törökország, ott van Észak-Ciprus, de akkor is. Következő kérdésem az Európai Parlament vagy a bizottság részéről, különösen a zöldek részéről. Volt fellépés az ukrajnai szegények eh, szembeni energia áremeléssel szemben. Ukrajnában háromszorosára növekedtek az energiaárak, és bármelyik kis tiltakozott ez ellen? Én nem hallottam róla. És még egy kis kérdés az Európai Bizottság foglalkozott e a földgázforrások diversifikálásával. Például akkor, amikor az Irán elleni szankciókat ö, eltörölték, hiszen Irán nagyon jelentős ellátó ország. Törökországon keresztül eljuthatna hozzánk a gáz, de nem hallottam, hogy ezzel foglalkoztak volna, és az utolsó pont zöld kollégáink valóban gondolják-e azt, hogy a metán volna a legjobb üzemanyag a jövőben. Ez is üvegházhatású gáz. Thank you very much, colleague. Köszönöm szépen, kolléga. A listámon a következő Bütikófer úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, alelnök úr, az információkat. Grosztat asszonya szállnék vitába, mert meglepett, meglepett az, amikor reagált egy politikai kritikára, amit Claude Turmes fogalmazott meg a francia politikával szemben. Egy nacionalista eszmefutatással reagált. Csak egy luxemburgi azért nem, egy luxemburgi kollega a francia polégát, politikát támadta, és nem pedig ön személyesen, azért, mert a francia politika elhibázott energetikai, geopolitikai és környezetvédelmi szempontból. Úgy gondolom, hogy nem szolgál rá Senki nem használ az, hogyha így reagálnak egy kritikával, egy ilyen fajta nacionalista kifutással reagálnak. A francia köztársaságnak hát el lehet menni, ha nem tetszik önnek, de akkor is el fogom mondani, mert jogom van hozzá, és az én saját kormányomat gyakran kritizálom, most az önökén a sor. A francia kormány nem érti, hogy itt Európa biztonságáról van szó, Európa kohéziájáról van szó, és arról, hogy Európa jövőjét építjük. Amíg ez nem egyértelmű Párizsban és más fővárosokban, semmi értelme annak, hogy Európát próbáljuk egyesíteni, ugyanis ebben a kérdésben megosztjuk Európát, megosztjuk a különböző országokat nyugaton és keleten. Miért tesszük ezt? Miért magyarázunk mindig azt el, hogy Európában szolidatás kell, de amikor a keleti tagállamok kérnek szolidaritást, akkor az egész nem számít. Elnök, köszönöm, köszönöm, egy kicsit azért lassítsanak. Érvekkel szeretnénk itt vitázni. Ha valaki szót kér mert még lehet. Rebecca először, a hölgyeké az elsőbség. Rebecca, nem? Az én javaslatom az az volt, hogy adjunk időt arra, hogy az alelnök úr válaszolhasson a kérdésünkre. Igen, adunk neki időt. Krisztián, néhány mondatot beengedek. A zöld kollégáimat zöld kollégáimat megértem az érzelmeket, de minden tiszteletem mellett Grosztet asszony nem egy kirohanást intézett itt, csak azt mondta, hogy nem ért egyet, és szerintem nagyon jogos kérdést tett fel a biztosnak. Fontos az, hogy az érzelmeinket ne egymás ellen fordítsuk. Itt van egy biztos, aki sokat tesz ezekben a kérdésekben, és szerintem helyes az, hogyha felteszünk kérdéseket, nem kell a személyes nézeteinket szerintem most itt hangoztatni. Elnök, persze mindig jobb, hogyha érvekkel vitázunk, és kicsit visszaveszünk a tempóból, mert ez jobb az eredmények elérése szempontjából. Alelnök úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr hogyha adnak időt, akkor megpróbálom megválaszolni az Európai Parlamenti képviselők kérdéseit, mert nagyon fontos tisztázni azokat a kérdéseket, amelyeket felvetettek. Kezdjük Kerincs úr kérdésével. Hogyan fog ez átmenni a tanácson? Ha rámutatatok a legutóbbi vitákra a bolgár elnökséggel, amit megpróbáltam elmagyarázni nekik, az az volt, hogy próbáljuk meg megakadályozni a jogi vitákat, azt, hogy a jogi, jogi szolgálatok elkezdjenek vitázni olyan kérdésekről, amelyek véleményem szerint egyértelműek az EU keleti részén tudjuk, hogy hol van a joghatóságunk, és úgy véljük, hogy európai terület ez, és ezért jogikus az, hogy az európai jogszabályoknak kell itt érvényesülnie. Persze különböző fajta jogi konstrukciót lehet létrehozni, ezért azt, kérem a bolgár, azt kértem a bolgár elnökségtől, hogy ö, mutassanak politikai vezetést ebben a fájban. Mert meg kell akadályozni a jogi vitákat a jogi szolgálatok között, és egyfajta revízió egy című dokumentumot kell elővenni, ez már elkészült, erre már beszéltek a tagállamok, és sok tagállam van, amelyek szeretnének még egyszer beszélni erről. Azt is tudjuk, hogy két körben le lehetne folytatni a vitát. Első részben a tanács szakértői vitázhatnának, és a cél az az lehetne, hogy sikerüljön egy általános megközelítést találni a bolgár elnökség végére. Az energiatanács ülésén, amelyet, ha jól tudom, júniusra terveztek be. Örültem ezért annak, hogy egyeteműen szavaztak ma reggel. Azt láthattuk, hogy a jogatás egyik része nagyon gyorsan mozog, és megfelelő motiváció ez a tanács számára, a másik jogalkotó számára, hogy megkezdjék a vitát, mert tudjuk, hogy a jogállat véleménye fontos, de ez csak egy tanács, javaslat, sokkal fontosabb ennél a politikai szintű vita, és konstruktív megközelítés kell, kell a tanács álláspontja, hogy véglegesíthessük ezen módosítókat, amelyek nem túlságosan bonyolultak, csak tisztázzuk azt, hogy a gáz irányelvet hogyan kell alkalmazni, mert különbözőek a jogi értelmezések, és emiatt nincs előrelépés ebben az energiabiztonsági vitában. A bolgár elnökséggel együttműködünk, sikerül majd ezt a Revision 1 című dokumentumot benyújtani, és sikerül majd a politikai vitát is beindítani. Ami a konkrét kérdéseket eh, illeti, amit a spanyol, olasz és más eh, képviselők is feltettek, itt úgy vélem, hogy eh, ezekre jó választ tudok adni, és megpróbáltunk mindent figyelembe venni, akkor, amikor bilaterális kapcsolatokat építettünk ki az érintett államokkal, derogációkkal is dolgozhatunk, figyelembe vehetjük azt a helyzetet is, hogy kivel beszéljünk Libiában, és konzultációkat kínálhatunk fel bármilyen európai parlamenti képviselőnek is, akik plusz információt szeretnének, mert minden probléma, amit felvetettek az előkészítő ülésen ezek megoldhatóak, nem akarjuk túlbonyolítani a kérdést, nem akarunk plusz bürokratikus terheket, de szerintem mindenki számára előnyös lenne, hogyha egyforma lenne a gáz irányelv alkalmazása Európában, illetve a gazdasági zóniáinkban és területi vizeinken. Nika úr, köszönöm a támogatását, és azt is, ahogy értékelte a munkánkat. A NATO Atlanti Tanács ülésén voltam, és nekem mondjam, hogy ott is pozitívan arra jutottak, hogy jobb helyzetben vagyunk, mint három évvel ezelőtt, ugyanis a stressztesztek jók voltak, diversifikáltunk, befektettünk az infrastruktúrába, a reverse flow-ba, és állandóan napirenden van ez a téma, és fontos is, hogy az energiai háza és a szoftver hogyan fog együttműködni, és hogy ne ismételődjön meg a 2006-os hetes helyzet. Ez egy közös érdekű projekt, ha ez nem lenne, akkor folytatnánk a feldarabolt piacokat Európában, nem tudna ilyen szabadon áramolni a gáz. Korábban nagyon fel volt aprózva a piac, most már foglalkozunk az elektromos összekötöttekkel, az intelligens hálózatokkal. Ezt a közérdekű projekteket is alkalmazzuk annak érdekében, hogy erősíthessük Európában az energia mixet. Hogyha a Fekete-tengert vesszük alapul, akkor eh, itt nagyon fontos feltáró projektek vannak, Romániában, de Bulgáriában is. Ezért szerintem fontos, hogy nem csak ez a két ország, hanem a teljes dél-keleti régió, ahol beleszámolom a Nyugat-Balkán térségét is, hogy itt is folytassuk a jó együttműködést, amit három évvel ezelőtt kezdtünk el, mert így teljes mértékben ki lehet aknázni a Fekete-tengerben feltett helyeket, és kell infrastruktúra és Európa ezen részén. nem csak, hogy ki kell teljesíteni, hiszen ez már ki van teljesítve, de biztosítanunk kell azt, hogy a nyomási szint mindkét oldalon megfelelő annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk ezt kihasználni. Bulgáriában segítenünk kell abban, hogy nőjön a belső csővezeték rendszer minősége, mert így létrejöhetne az, amit én szeret, amiről beszéltem Szofiában, hogy egyfajta közvetítők legyenek, kereskedők legyenek, és segítsenek abban, hogy jó szolgáltatásokat tudjanak nyújtani a környező országoknak, és plusz lehetőségeket adjanak Romániának, Magyarországnak, Szlovákiának, hogy legyen ez az észak-dél-dél észak összekötetés, amely hiányzik. Hogyha ebbe az irányba tudjuk folytatni a munkát, akkor az fog történni, hogy gyakorlatilag meg is erősítettünk már. Az összes ország ebben a régióban legalább három gázforráshoz férne hozzá, és nem függene egyetlen szállítótól. Így nem csak az árakról lehetne tárgyalni, hanem az energiabiztonság is javulhatna nem csak ebben a régióban, hanem az egész EU-ban. Miért fontos? És ezzel szeretnék még egyszer rámutatni egy dologra, mert éreztem, hogy többen a képviselők közül utaltak rá. Nos, tehát a tényt szeretném hangsúlyozni, hogy sok éven keresztül egészen a 2015-ös statisztikákig a kelet-európai országok még mindig többet fizettek a gázért, mint a nyugat-európai társaik, függet ellenére annak, hogy közelebb voltak a gáz forrásához. És nem minimális különbségekről van szó, hanem 25-40 százalékkal többet fizettek, ezért kell a tisztességességre Európán belül jobban fókuszálni, hogy az összes tagállam előnyeit élvezze az egységes piacnak. Tosenovszki úr, ha megengedi, akkor szlovák nyelven fogok válaszolni, ha cseh barátaimmal mindig ezt teszem. Az együttműködés Ukrajnával illetve a tanulságok, a következtetések az elmúlt gázválságból, amiket le tudtunk szűrni 2009-ben, azt mutatják, hogy Szlovákiát az mentette meg, hogy volt technikai megoldás az ellenirányú áramlás biztosítására, és a nyugati gáz csomópontokból látták el Szlovákiát. Ez a tapasztalat azt is megmutatta, hogy Ukrajna esetében használhatjuk ugyanezt a megoldást, az ellenirányú áramlás Lengyelország, Magyarország és Ukrajna esetében is fennáll. Ukrajnát még nem kényszerítették arra, hogy a Gazpromtól közvetlenül vásároljon gázt, de vásárolhat Ukrajna kedvezőbb árakon rajtunk keresztül. Ez biztosítja, vagy bizonyítja azt, hogy valóban nagyon fontos az, hogy az ellenirányú áramlásokat biztosító technikai megoldások a rendszer összekötetésekben meglegyenek. De a jövő szempontjából az is nagyon fontos, hogy ezek az infrastruktúra projektek úgy valósuljanak meg, hogy ezeket a stratégiai ügyeket sem tévesztjük szem elől. És hogyha a gázt, foszilis energiának tekintjük, akkor egyet tudok érteni a zöld barátainkkal a gáz. Valóban azonban sokkal kevesebb, sok szént tartalmaz, mint mondjuk a szén. Tehát a szén intenzitása, a karbon intenzitása a földgáznak 50%-kal alacsonyabb, mint a szénnek, ezért úgy gondolom, hogy inkább érdekünkben áll ezt használni. Vannak olyan országok, amelyek azt gondolják, hogy teljesen felhagynak a szénerőművek működtetésével a környezetvédelmi aspektusok miatt, illetve ennek a karbon, azaz szén tartalma miatt. A gáz tehát kiegészítő megoldást jelenthet addig, amíg a megújuló energiákra át nem tudunk állni. Elég hosszú időn keresztül jó esélyt tud nekünk biztosítani. A ukrajnai helyzetet az egyik kolléga alaposan öm, elmagyarázta, és nem is 15 percről, hanem 30 percről volt szó, de az is egy nagyon rövid kiesés. Azt mondta erre az orosz illetékes miniszter, hogy az úgynevezett addendum a Gazprom és Ukrajna között hiányzott. A Ukrajna természetesen ezt vitatta. A Naftogáz azt mondta, hogy lefolytatták a párbeszédet a két cég között, megszületett a megállapodás, és a jogi osztályok megállapodtak arról, hogy hogyan szervezik meg az ellátást, előre fizetnek a szukránok, és akkor utána hogyan fog megtörténni a szállítás. A helyzetről tehát két különböző beszámolót hallottunk, de amennyire láttuk, eddig még nem volt példa arra, hogy az erőre kifizetett gázt ne szállították volna le, és bár nagyon rövid idős kiesésről volt szó, óriási fluktuáció volt a gáznyomásban a vezetékben, és ez nem csak az ukránokat dicsérő, hogy sikerül stabilizálni a nyomást a gázvezetékben, hanem különösen, mivel a tél vége felé jártunk, a tárolt gázmennyisége is nagyon alacsony volt, ezért rendkívül kreatívan kellett lépniük, hogy hogyan tudjanak elég gáz pumpálni a vezetékbe, hogy megmaradjon a szükséges nyomás. A szállítási lánc működtetőknek is nagyon sokat kellett a határ több oldalán zsonglőrködniük, hogy az ugráló gázvezeték nyomást ki tudják egyenlíteni. 48 óra kritikus helyzet volt, és tényleg közel álltunk ahhoz a ponthoz, hogy súlyos forgatókönyvek alakuljanak ki. Már voltak hasonló helyzetek, de ez az alkalom súlyosabb volt, mert a tél végén jártunk, alacsony volt a tárolt gáz szintje, ez hát persze természetes. Igazából, bár még nem nagyon látszik, de elvileg most már tavasznak kéne lennie egyébként. Nos, tehát egy sor tényező kombinációja miatt volt ennyire kritikus a helyzet, és ezért volt nem annyira könnyű kezelni a helyzetet. De az ENSO G, az átviteli rendszer irányítók hálózata óriási intézkedéseket tett, gyorsan csökkentették a fogyasztást, csökkentették a hőmérsékletet a, a háztartásokban, felhívták az ipar figyelmét, hogy az energia felhasználásukat csökkentsék, és így sikerül stabilizálni a helyzetet. A gáz tranzittal kapcsolatban értem, értem, elnök úr, 2019 után mi fog történni? Azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy egy megoldásra van szükség, hosszú távú lekötésre, és ezt egyébként úgy kell majd intézni, hogy kereskedelmileg életképes volumeneket kössünk le. A szállítóhálózatok és a tranzitútvonalak infrastruktúrájának a kiépítéséhez a befektetőket csak akkor tudjuk meggyőzni, hogyha elégséges volumenről tárgyalunk háromoldalú szinten, és ezeket le is kötjük európai érdek is ez, ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk, akkor, amikor ö, akár például közvetítő szerepet is játszunk. Szilóaga képviselő úrnak azt szeretném mondani, hogy persze nem szeretnénk azt, hogy függjünk a gáztól, ezért tettünk javaslatokat arra, hogy legyen több megújuló energia az energiamixünkben, legyünk energiahatékonyabbak, és láttuk, hogy a bizottság és a parlament közötti eszmecserék során mindjárt a kezdeti javaslatok is, az Európai Tanács kezdeti javaslatain is mindig szigorítottunk. A több éves pénzügyi keretből is kiderül az, hogy akár azt is nagyon támogatjuk, hogy a klímakérdés minden szakpolitikába bekerüljön az elkövetkezendő hét évben. A klímakérdés nagy mértékben befolyásolja azt, hogy az európai költségvetést hogyan és mire fogjuk elkölteni. Grosztat asszony, az afrikai gáz, azt szeretném mondani, hogy körülbelül 11%-ot importálunk Algériából és Líbiából. Nagyon fontos forrásai tehát ezek az országok a diversifikációnak, és tudom, hogy vannak olyanok, olyan afrikai ország, mint például Mozambik, ami szeretne elengét exportálni Európába, ezért az LNG terminálok és az összekötő kapacitások fejlesztése fontos lenne, és óriási lehetőségeket rejt. Hiszen így más afrikai országokból is tudnánk fogadni gázt. Kohlicek úr feltett egy kérdést Ciprus kapcsán. Nagyon ígéretes az a térség. Különböző becslések vannak, a legoptimistább szerint egy új Norvégiát is találhatunk a ciprusi gázmezőkben. Dél-Ciprust most Izrael és Egyiptom tárja fel gáz szempontjából, főleg egyiptomiak vannak ott egyébként, de akár még mondjuk LNG formájában is el lehetne juttatni ezt a gázt Európába. Egy gázvezeték, ami Ciprus Görögországgal összekötné, ez is egy potenciális projekt, ennek a megvalósíthatósági tanulmányát finanszírozzuk most, ez megbecsülni azt, hogy milyennek a költségei, és milyen kondíciók alatt lenne életképes egy ilyen vezeték. Az első stádiumot mindenképpen arra kéne azonban alapozni, hogy LNG formájában szállítsuk ezt a gázt Európába, ami iránt illeti. Látjuk, hogy jelen pillanatban annak dacára, hogy Irán ez szénhidrogénekben nagyon gazdag ország, még ők is importálnak gázt, például Afganisztántól, mert gyakorlatilag az összes gázukat arra használják, hogy az olajkutakba pumpálják le, hogy az olaj feljöjjön. Azt gondolom, hogy még sok éves kérdés, hogy Irán olyan szintre tudja fejleszteni a gáz mezőit, hogy exportálni is tudjon akár ebből. And, uh, and I think that the, there was the, the last question. Az utolsó kérdés Bütikófer úrtól érkezett a nyugat-kelet megosztásáról. Remélem, hogy sikerül megmutatni azt, hogy az európai egységes, nem csak a Nord stream el kapcsolatban, hanem a különböző vezetékprojektekkel kapcsolatban is létezik. Hiszek abban, hogy nem, nem hiszek abban, hogy az egyes tagállamok jobban tudnak bármit kitárgyalni, mint az EU együtt, és hogyha a tagállamok egyedül tárgyalnak ki, akkor az egész dolog felaprózódik a piac, és nem tudjuk megszüntetni a nyugat-kelet megosztottságát. Ki kell használni a különböző korábban kifejlesztett eszközöket. Elnök úr, köszönöm, hogy ilyen sok időt adott nekem. Köszönöm alelnök úr ezt a kitűnő vitát. Ez fantasztikus volt ez a vita, nagyon hasznos volt számukra, de a vita szélén hadd mondjam el azt, hogy mindig jobb, egészen biztos vagyok abban, sokkal jobb az, hogy senkit nem támadunk ebben a teremben, mert azért, mert valamilyen döntést hozott az adott kormány. Miért? Azért, mert tulajdonképpen bennünket az európai állampolgárok választottak meg, vagyis mindannyian felelünk a kormányok döntéseiért is. Tehát nem szabad, hogy ez megosszon bennünket, nem szabad, hogy személyes támadásokat intézünk ilyenek miatt. Kérem, gondoljanak erre a jövőben, mert mindannyian felelünk az egész Európai Unióért, és mindannyian felelünk minden olyan döntésért, elméletben, amit az Európai Unió tagállamainak kormánya meghoz. Tehát ne támadjunk senkit sem meg emiatt, hanem inkább támadjuk az európai kormányokat. Beszéltünk a kormánypolitikákról is, hiszen mi parlamenti képviselők vagyunk. That we attract sometimes governments. Tehát egyértelmű az, hogy mi is kritizáljuk néha a tagállamokat, vagy akár az Európai Bizottságot is, sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de igen, kritizálnunk kell az Európai Bizottságot is, ez szükségszerű, azt ön is tudja, köszönöm, hogy itt volt. Nagyon politikai jellegű volt a mai vitán. Köszönöm szépen még egyszer.